Dear colleagues, uh, good morning. Uh, kedves kollégák, jó reggelt kívánok, hogyha egyetért mindenki, akkor szerintem kezdjünk neki a mun munkának. Tegnap nagyon sok találkozót tartottunk, itt voltak a miniszterek a horvát soros elnökségtől, nálunk járt Vesztágár alelnök is, és nagyon sok kérdést megvitattunk, És most az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a meghallgatástól számítva másodszor jár itt nálunk eszmecsere céljából Kedri Simpson energiaügyi biztos, és 10 óra 30-kor meghallgatást tartunk a Horizont témájában és az európai kutatási politika témájában. Először is szeretném ismét megköszönni Kadri Simpsonnak, hogy itt van ma velünk, nagyon kedvesen elfogadta a szakbizottságunk meghívását. Szeretnénk egyeztetni a European Green Deal témájában, amelyet decemberben mutatott be az Európai Bizottság, miután találkoztunk Kadri Simpsonnal. Nagyon sokat beszéltünk már a Green Dealről, és rengeteg energiapolitikai kérdést is érint ez a program. Januárban bemutatta az igazságos átállási alapra vonatkozó javaslatát is a bizottság. Ez is egy nagyon fontos téma számunkra, mint ahogyan azt az elmúlt napok is bizonyították. Az éghajlatsemlegesség a 2030-as éghajlati célkitűzésünk, a felújítás tematikája, a transeurópai energiahálózat kérdése, ezek mind-mind olyan témák, amelyek nagyon foglalkoztatnak minket, és ezekről egyeztetünk ma délelőtt Simpson asszonynal. Megkérném most Simpson asszonyt, hogy 10 percben tartson bevezetőt, utána, ahogyan az lenni szokott, a koordinátorok kérdezhetnek, vagy a helyetteseik, legfeljebb három percben. Utána Simpson asszony válaszol, és utána a kollégák még egyszer kérdezhetnek, és kérném a kollégákat, hogy világosan jelezzék, hogyha hozzá akarnak szólni azért, hogy a lehető legzökkenőmentesebb legyen a vita szervezése. Utána a második kérdésre, kérdéskörre is válaszol Simpson asszony, majd utána záró beszédet tart. Rögtön meg is adom neki a szót, mert tudom, hogy mindenki nagyon izgatott már, és még egyszer köszönöm ennek, hogy itt van Simpson asszony, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, és egyeztethetünk a European Green Deal energiapolitikai vetületeiről. Von der Leyen elnök már rögtön az elején leszögezte, hogy a Green Deal képezi a bizottságunk prioritását, és alapvetően megváltoztatja gondolkodásunkat ebben a témakörben, egy alapvető átállásra lesz szüksége. A század közepéig egy karbonsemleges gazdaságot szeretnénk létrehozni. Az Európai Unió kibocsátásainak 75%-át az energia energetika területén keletkező kibocsátások jelentik, ezért az energia, energetikai rendszer átalakítása az erőfeszítésén középpontjában áll majd, és hozzájárul más ágazatok dekarbonizálásához is. A múlt héten a plenárison a Green Deal-ről szóló állásfoglalást nagyon nagy többséggel fogadták el. Ez is azt mutatja, hogy önök is elkötelezettek a Green Deal mellett, és nagyon várom az egyeztetést önökkel a Green Deal különböző aspektusairól. A Green Deal átfogó megközelítést jelent a jövőbeni kihívásokat illetően, a zöld növekedést elválasztjuk az az erőforrás felhasználástól, csökkentjük a társadalmaink és gazdaságaink környezeti hatását. A karbonsemleges gazdaságra való átállás azt jelenti, hogy vannak olyan régiók, amelyek nagyobb kihívással néznek majd szembe, mint mások. Az Európai Bizottság ezt elismeri, és ezt a kihívást gyorsan és proaktívan kezeli. Annak érdekében, hogy egy méltányos átállást biztosítsunk, az összes régióban, összes tagállamban az Európai Bizottság a múlt héten egy igazságos átállásra vonatkozó mechanizmusra és egy Green Deal beruházási tervre tett javaslatot. Az igazságos átállás mechanizmusát nem fogom most részletezni, hiszen a plenárison a múlt héten hosszasan megvitatták ezt. Az igazságos átállás alapjának néhány aspektusát azonban szeretném külön kiemelni. Ez az alap Külön segítséget nyújt azoknak, akik a legnagyobb kihívásokkal néznek szembe az energetikai átállásban. Ezt az alapot a Core Regions in Transition kezdeményezésre alapoztuk, tehát nem a semmiből indítottuk el. Nagyon fontos, hogy pénzt biztosítsunk az érintett régiókban dolgozóknak, hogy új készségekre tehessenek szert, és mivel a Co-Regions in Transition platformokban aktívan részt vettek a munkában, a munkatársaimra támaszkodom az igazságos átállási mechanizmus létrehozásában, valamint a tagállami inputra is támaszkodni kívánok. A European Green Deal-nek azon részeire térnék most ki, amelyek közvetlenül hatással lesznek az energiapolitikára. Az energiahatékonyság nyilvánvalóan az első. A tiszta energiára való átállásban az energiahatékonyság nagyon fontos, ezt a gyakorlatban is érvényre kell juttatni. Konkrét iránymutatásokat fogalmazunk meg a tagállamoknak, és egy eszközt hozunk létre, amely a mainstreaminget célozza az összes szakpolitika területén. Tovább kell javítanunk az épületek energiahatékonyságán is. Fontos, hogy az Európai Unió és a tagállamok együtt dolgozzanak ezen, de ez önmagában nem elegendő. Egy felújítási hullámot kell elindítanunk, hogyha meg akarjuk, fel akarjuk gyorsítani a felújításokat. Helyi szintű, regionális szintű, tagállami szintű, európai szintű részvételre is szükség lesz, valamint a pénzintézetek támogatására is. Ide tartoznak a szociális lakások felújításai is. Le kell fedni továbbá az iskolákat, a kórházakat, Tudjuk, hogy a legutóbbi számok azt mutatják, hogy akár 50 milliót is elér azon emberek száma, akik nem tudják megfelelően fűteni az otthonukat, tehát az ő otthonaik felújítását is meg kell oldanunk. Emellett a háztartási gépek energiahatékonyságán is javíthatunk. Egy új innovatív, több éves munkaprogramot hozunk létre az ökodizájn és ökocímkézés témájában, annak érdekében, hogy a fenntarthatóságot és az, a körforgást biztosítsuk. 2020-ig szeretnénk továbbá a villamos energia, a fűtés, hűtés, közlekedés, autógyártás és egyéb ágazatok összekapcsolódását elősegíteni a megújulók energetikai ágazatba való integrálása céljából. Nagyon fontos, hogy a lehető legolcsóbban oldjuk meg az energiaellátást azáltal, hogy egy megújulókra támaszkodó intelligens rendszert hozunk létre. A villamos energia állít előtérben, valamint a dekarbonizált gázok. A villamosenergia ágazat dekarbonizációjában már egy jelentős előlépést elértünk. 31%-a megújuló energiaforrásokból származik, és egy további jelentős hányada az alacsony karbontartalmú forrásokból. A földgáz szerepe a tagállamokkal való egyeztetés eredménye lesz. Ugyanakkor azonban a földgáz ágazatban is megújulást kell elindítanunk, hiszen a tiszta földgáz nagymértékben hozzájárulhat az európai földgáz szektor, illetve ágazat megújításához. Nagyon fontos, hogy intelligens hálózatokat építsünk ki ezen túlmenően, és fontos, hogy a zöld megállapodás, a Green Deal céljai minden politikában szerepeljenek, ezért az Európai Bizottság az energiainfrastruktúrára vonatkozó szabályozási keret, megviz, keretet is megvizsgálja. Az új keret Elvileg az innovatív technológiák és infrastruktúrákat segíti elő, ide tartoznak a smart gridek, a hidrogénhálózatok, a carbon capture and storage, az energiatárolás és az ágazati integráció. Fontos, hogy Európa számára egy jövőképes energiainfrastruktúrát hozzunk létre. Ehhez hozzátartozik a korszerűsítés is részben, emellett az offshore megújuló energiákra vonatkozó stratégiát szeretnék készíteni, amely az offshore szélenergia és az óceáni megújuló energiák EU-s hálózatba való integrálását céloza. Nagyon nagy kihívást jelentenek a váratlan események is, amelyek befolyásolhatják az energetikai hálózatokat, az energiatermelést és az ipari ágazatokat is. Az Európai Unió globális vezető ezen a téren, és erre az erős pozícióra kell támaszkodnunk a jövőben is. A kutatás és innováció, és innováció elengedhetetlen a sikerünk szempontjából. Nagyon fontos a költségcsökkentés, az upscaling és az új technológiák piaci alkalmazhatóságának kérdése. Egy tiszta energiára vonatkozó kutatás és innováció terven dolgozunk, valamint együtt kívánunk mindenben működni a magánszférával is. Tisztelt képviselők, a Green Deal megvalósíthatósága megköveteli, hogy a Clean Energy for All csomagot végrehajtsuk. Meg tudom erősíteni azt, hogy megkaptuk 18 tagállamtól a tagállami energia és klímavédelmi terveket, 9 tagállam a hosszú távú programját is benyújtotta, és vannak olyan tagállamok, amelyek egyelőre ezt nem tették meg, ezért meg fogom keresni az illetékes minisztereket, és emlékeztetni fogom őket a felelősségükre. A tagállami energia és éghajlatvédelmi tervek nagyon fontosak, mert csak így tudjuk a célkitűzéseinket elérni. A szolgálataim elemzik a megküldött terveket, és egy átfogó elemzést kívánnak készíteni a tagállami ambíciókról, ez az év közepéig fog elkészülni. Hogyha nem találjuk elég ambiciózusnak ezeket a terveket, akkor további EU szintű intézkedéseket javasolok majd a tagállamok támogatására. Fontos, hogy az elemzés eredményei az éghajlat védelmi ambíciók növeléséhez vezessenek, és hogy legalább 50%-os kibocsátás csökkenés történjen, illetőleg 55%-os csökkenés 2030-ig. Természetesen minden ágazatnak hozzá kell majd járulnia ehhez, beleértve az energetikai ágazatot is. A következendő hónapokban meg fogom vizsgálni, hogy mi a legköltséghatékonyabb módja annak, hogy a magasabb ambícióinkat meg tudjuk valósítani. Át kell tekintenünk azt is, hogy az energiahatékonysági és megújuló energiára vonatkozó céljainkat esetleg felül kell vizsgálni. Szólnék néhány szót a nemzetközi dimenzióról is. Az energetikai terület mutatja meg a legjobban, hogy valóban tudunk egy globális geopolitikai bizottságként működni. Hogyha a stratégiai partnereinket nem sikerül bevonni az ambiciózus céljainkba, akkor hiába valóan próbálkozunk majd. A múlt héten Abu Dhabiban volt egy megújuló energiára vonatkozó találko- magas szintű találkozó, bilaterális találkozókon és kerekasztal megbeszéléseken is részt vettem, és teljesen világos volt, hogy mindenki a Green Deal-re figyel. Európában néhány héten belül nagyon fontos döntéseket fogunk hozni, sőt az elkövetkezendő években is, és ez nagyon nagy mértékben befolyásolja majd azt, hogy a világ többi része hogyan reagál az éghajlatváltozás jelentette kihívásokra. Az új stratégiával mindenképpen példaértékű szerepet vállaltunk a világban. Nagyon fontos, hogy a külügyi fellépésben is érvényre juttassuk a klímavédelmi ambícióinkat. Fontosnak tartom az Afrikával való együttműködést, különösen a déli szomszédságunkkal, meg kell erül, erősíteni a bilaterális energiapárbeszéd hálózatunkat is, az energetikai normáinkat, technológiáinkat emellett exportálni kell a partnerországokba is. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy sikerült egy átfogó áttekintést adnom azokról a témákról, amelyeken jelen pillanatban dolgozunk a Green Deal keretein belül. Várom a kérdéseket, és elmondanám még, hogy még az út elején járunk, még rengeteg munkára lesz szükség, amíg a konkrét javaslatok megszületnek rengeteg eszmecserére lesz szükség itt önökkel is többek között. Várom a mai vitát, és az elkövetkezendő hónapokban ránk váró együttműködést. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen az expozíját, és hogy elmagyarázta az összes intézkedést és a kapcsolatot a Green Deal egyes elképzelései között valamit a nemzeti klímavédelmi termeket is említette. A néppárti koordinátorral kezdjük, Kárvályó asszony. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a bizottságnak, hogy itt van velünk újra. Üdvözlöm, hogy eljött ide az ITRE szakbizottságba és beszámolt a terveiről a Green Deal-lel. Uh, uh, a Green Deal-lel kapcsolatban. Tudjuk, hogy holisztikus megközelítésre támaszkodik a gazdaságra nézvést, és nagyon fontos, hogy nem csak az energiát és az ipart tartjuk szem előtt, hogy ő járuljon hozzá a Green Dealhez, hanem valóban szektor ágazatot, sok ágazatot átfogóan. Az első pont a végrehajtás szerepe, illetve az, hogy mennyit sikerült eddig elérni, hiszen nem teljesen új keletű ez a dolog, már átvettek a korábbi biztostól. Biztosítanunk kell tehát az, hogy a tagállamok végrehajtják azt, amit már eddig eldöntöttek. E tekintetben mi a helyzet, ez az egyik dolog. A másik, a mai helyzetet tekintve a néppárt számára fontos, hogy alapos részletekbe menő hatástanulmányt lássunk. Az innovációt is említettem, mint nagyon fontos elemet, és tudjuk, hogy nagyon sok minden elmozdult már, hidrogén tekintetében az infrastruktúrákat illetően. De hogyha egy még magasabb szintű ambíciók felé kívánunk elmozdulni, akkor a feltörekvő innovációkra is oda kell eh, figyelni, az energia, CO2, tárolás, ilyen technológiákra gondoltam. Mit jelent ez? Azt, hogy eh, a kutatásban és a fejlesztésben nagyon sokat kellene beruházni, és ez a Horizon Europe tekintetében is nagyon fontos. Megfelelő költségvetés mellett természetesen. Utolsó kérdésem. Nem csak a technológia, hanem a zöld átmenettel kapcsolatosan minden területen óriási volumenű beruházásokra van szükség. Úgyhogy kérdezném, hogy a társadalom és a gazdaságot illető átmenet tekintetében milyen beruházásokat lát, különösen azért, hogy a terveket, a célkitűzéseket meg tudjuk valósítani. Nika úr, SND részéről. Jó napot kívánok! Tisztelt biztos asszony, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. Örülök annak, hogy ellátogatott ide. Ha jól értem, az az energia, szak, ö, energetikai szak, főigazgatóság az energetikai stratégiával fog foglalkozni, tehát az energiapaktumban, az energiacsomagban foglaltak megvalósításával. Mi azt szeretnénk, hogyha mindezeknek ezeknek a kérdéseknek a megtárgyalásába a parlament jobban bele tudna szólni. Nos, a fogyasztókra jobban oda kell figyelni, a fogyasztók szeretnének az energiához hozzáférni, mégpedig elérhető áron. Nem szeretnének attól félni a e, polgárok, hogy, mit, hogyan, hogy nem tudják, hogy hogyan fűtsenek, amikor hideg van. Tehát a polgároknak nagyon fontos az energiához való hozzáférés. És természetesen fontosak számukra az elérhető árak. Kérem, hogy a jövőben vegyék figyelembe jobban azt, hogy a fogyasztók mit szeretnének. Kérdezném azt is, hogy hogyan szeretnék megoldani azt a problémát, ami, tötven, ami több mint 60 millió európaira hatással van, ez nem más, mint az energiaszegénység. Az Európai Parlament több alkalommal is hangsúlyozta a probléma lényegességét, és szeretném, hogy az Európai Bizottság is foglalkozna dokumentumaiban is ezzel a kérdéssel. Aztán új technológiák, illetve hogy az Európai Bizottságnak milyen jövőképe van az új energiaforrásokkal kapcsolatban, hidrogénnal vagy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. Az új rendeletben sok minden benne van, de az Európai Parlamenttel is konzultálni kell, nem csupán egy kívánságlistát kell teljesíteni. A, hogyha parlamentet meglepetésként éri az ön megker- önök megkeresés, akkor lehet, hogy furcsa reagál. Beszéltük már arról, hogy elképzelhető, hogy a földgáz hálózatot föl kell váltani valami mással. Hogyan gondolják ezt megoldani, illetve hogyan lehet azt elérni, hogy csökkenjen a földgáz részesedése a tagállamok energia mixében, energia összeállításában. Azt gondolom, hogyha a, a dekarbonizációt komolyan gondoljuk, akkor ezt a földgázzal kéne kezdeni. Aztán a megújuló energiaforrások tárolása is gondot jelent. Az energia biztonság szempontjából ez nagyon lényeges kérdés. Önnek mi ezzel kapcsolatban az álláspontja? Az Európai Beruházási Bank arról számolt be, hogy bizonyos projektek nem kapnak támogatást, hogyha földgáz projektről van szó. Hogyan lehet akkor a dekarbonizációt megoldani? Group and the... Köszönjük szépen. Csabalova asszony kap szót a Renew Europe-tól. Köszönöm. Tisztelt biztos asszony, kedves Kadvi, Örülök, hogy eljött ide hozzánk a szakbizottságba, és megosztja velünk a terveit. A klíma és energetika felé nagyon elkötelezettek vagyunk frakcióként, és azt gondolom, hogy a kollégáim is sok kérdést fognak feltenni, mert szakértői a területnek, úgyhogy a Rinyon belül nagyon erős csoport fogja önt támogatni az elképzeléseiben. Csak egy pár rövid kérdést engedjen meg, és aztán, ahogy mondtam, nagyon szívesen a kollégáim közül is folytatnak. Iránymutatásokat említett, és hát bizonyára tudja, hogy itt elég erősek az aggályok a házban, hogy fogunk-e tudni elegendő mértékben investálni az energiaügyi elképzelésekbe, főleg, hogyha azok nem kompatibilisek a klímavédelmi elképzeléseinkkel. Volt már erről vita tegnap is, és a plenárison a TEN-T hálózatokról januárban elfogadásra került a, a vonatkozó dokumentum. Azt gondolom, hogy ez egy erős jelzés az önök irányába. Ütemtervet is említett az átdolgozásra vonatkozóan, és szerintem időszerű, megfelelő időt kell tudni szánni a felülvizsgálatra, mert akkor a Connecting Europe eszközt olyan kritériumokra tudják alapozni, amelyek megfelelnek a klímavédelmi elképzeléseknek is. De a kérdés az az, hogy akkor hogyan tudunk most itt gyorsítani a folyamaton, és ebben hogyan tudunk segíteni önöknek. Hatalmas potenciál rejlik a, a, az ingatlanok ö, ö, szektorában, itt ugye az energiateljesítményre vonatkozó direktívát említette, amely az energiahatékonyságot kívánja előmozítani az épületek vonatkozásában. Hogy lehet mobilizálni a private investment alapot, tehát azokat az eszközöket, amelyeket magánberuházásokból fedeznek? Ez egy, egy nagyon fontos felújítást célzó intézkedés lenne. Úgyhogy a kérdés az, hogy e tekintetben mit várhatunk önöktől, öntől. Az energiaügyi és klímavédelmi célokat is említette, köszönjük ezt a beszámolót. Viszont itt a tervek és a célok között azért van némi űr, és fontos lenne a tagállamok számára tudni, hogy a bizottság hogyan nyújt technikai segítséget a terveknek az adaptálásában, a felülvizsgálatában, átdolgozásában. Utolsó kérdésem, hogyan dolgozik együtt, működik együtt a portfóliójához kapcsolódó kérdésekben más biztosokkal, Gabrielle például a kutatásfejlesztésben, de az ipari politikai célkitűzésekben többet tehetne, hogyha együtt működik más biztosokkal. Köszönjük szépen, Csabalova asszony! Ha megengedik, akkor most lezárnám a második körös listát, mert már húsz ember nagyon szívesen szólna. Reméljük, hogy már szerepelnek a listán. Akkor most lezárjuk a második körös listát és a koordinátorokkal folytatva a zöldökkel, Ninisztó képviselővel folytatjuk. Köszönöm szépen a biztos asszonynak a beszámolót. A Green Deal alapvető feladata a bizottságnak, és hát nyilván a klímaváltozásra is koncentrál. Most a végrehajtásra kell koncentrálnunk a célkitűzésekre, és itt az első feladatunk, hogy a 2030-as célt próbáljuk megvalósítani. Itt 35%-os célkitűzés mellett köteleztük el magunkat a parlament részéről, és a megújuló energiaforrásokra, illetve az energiahatékosságra vonatkozó célkitűzéseknek a megvalósítását is napirendünkre tűztük megvalósításként. Úgyhogy kérdésem, hogy itt a megvalósításban hol tartunk. Ha a Green Deal tényleg siker történet akar lenni, akkor valóban szükség van a beruházásokra, és hát Európa vezető szerepének megteremtéséhez a klímavédelemben is megfelelő jogalkotásra és finanszírozásra van szükség. Nem tudom, hogy ilyet, ilyen téren milyen gyorsan tudunk haladni, ön is eh, említette az energiahatékonyságot, de nyilván jogalkotási keretben kell mozognunk, eh, és a finanszírozás sem elvetendő. Mivel a klímavédelmi feladatkör az elsődleges. Azt kérdezném, hogy az, ebbe az irányba mutató jogalkotásban milyen gyorsan fognak tudni haladni, a 2030-as célokat átdolgozzák-e, és a végrehajtást hogyan követik nyomon ahhoz, hogy ez tényleg egy hatékony csomag legyen, egy robusztus csomag. Nagyon lényeges még számunkra zöldekként, hogy a dekarbonizáció csapás irányán előre haladjunk, azaz ne interim megoldásokat finanszírozunk, és tényleg mobilizáljuk az összes erőfeszítésünket az új cégkitőzések mellett, és ezeknek a megvalósítása mellett, és ne hezitáljunk itt hosszabb ideig hanem végre lássunk eredményeket. Köszönjük szépen, miniszter úr! Paolo Borkia következik. Jó napot kívánok, elnök úr, és üdvözlöm a biztos asszonyt is. Decemberben a parlament és a tanács megállapodásra jutott egy taxonómiai eh, kérdésben. Ugyanakkor jelenleg a beruházásokra jelenleg ez nem vonatkozik kötelező jelleggel, tehát a fenntartható és nem fenntartható beruházások ilyen szinten nem válnak el. Mondjuk azt, hogy nem tanácsolt beruházásokról van szó. Milyen szándékaik vannak a földgázzal? De jelenleg a megállapodás nem kötelező érvényű. Ez azt jelenti, hogy a bizottság joga továbbra is az, hogy a technikai, a technikai paramétereket megszabja. Elvileg a, elvileg a földgázra csak középtávú tervekben kéne számítanunk, ezt már többször elmondta biztos asszony, akkor mire számíthatunk? Bár a koordinátorok már föltettek hasonló kérdést, de egy kérdésem, hogy a taxonómiában a földgáznak milyen helyet szán, és mi az általános elgondolása a földgáz szerepéről. Köszönöm szépen, Borja úr, most pedig az ECR következik, Tazsanovszki úr. Officiál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ahogyan a kollégáim is elmondták, én is nagyra értékelem, hogy eljött ide hozzánk ma reggel. Ez nagyon fontos, hiszen az energia technikai szempontból és pénzügyi szempontból is nagy kihívást fog jelenteni, ha valóban komoly terveket kívánunk megvalósítani. A 2030-as időszakot követően a legtöbb ország deficittel fog szembesülni. Mégpedig annak eredményeként, hogy a szént és más erőforrásokat ki fogunk vezetni, ahogyan ön is szólt erről az expozéja elején. Jelenleg nagyon sok még ezen a területen a kapacitás, és nem várhatjuk el az, hogy drámaian nőni fog. Nem várható az, hogy drámaian nőni fog az áram fogyasztás. Bár, hogyha az elektromobilitásról beszélünk, akkor azért emelkedés várható. Van-e terve arra vonatkozóan, hogy megoldják ezt a kérdést? Hiszen nem lehet egyik napra a másikra hirtelen új tervekkel előállni. Több éves tervezésre van szükség, hosszú távú folyamatokról beszélünk csak az infrastruktúra megteremtéséhez az elektromosság tekintetében hosszú időre van szükség, ez egy nagyon komplex, átfogó folyamat. Tervezésre van szükség, építkezés követi ez, szükség van a hatástanulmányokra, és a 2030-as időszakot követően, hogyha a nukleáris energia, az atomenergia és a szén kiesik, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Tehát van-e valamilyen víziója a következő tíz évre vonatkozóan, mik a tervei, hiszen ez nincs már annyira messze. Hogy kívánják ezeket a kérdéseket megoldani? Köszönöm. Kontura. Kontura mondja, következik a GOL nevében. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις για την κυρία Simpson. Két kérdésem lenne Simpson asszonynak. Az egyik az energia szegénységre vonatkozik. Az energiaunióról és a klímaváltozással kapcsolatos fellépésünkről szóló rendelet alapján a tagállamoknak nemzeti terveket kell kidolgozniuk, és ezt 2019-ig be kellett nyújtani. És ebben fel kell tüntetni, hogy hány olyan háztartás van, akit fenyeget az energiaszegénység. Erről tudnál valamit mondani? A jelenlegi EU-s e szakpolitikákból melyik volt ilyen szempontból eredményes? Milyen következtetéseket húzott le, ö, milyen következtetéseket vont le ezekből a nemzeti tervekből, és vajon mikor tudnak új mutatást nyújtani a tagállamok számára, hogy megoldjuk az energiaszegénységet. A European New Green Deal, az európai Green Dealben külön intézkedéseket kértünk, illetve útmutatást kértünk. Kérdésem, hogy pontosan milyen intézkedéseket fognak meghozni. Második kérdésem. Méltányos átállás a szigeteken. Én úgy vélem, hogy a méltányos átállás vagy alkalmazkodás nagyobb energetikai autonomiához vezethet a szigeteken, és ez új munkahelyeket is teremthet, új gazdasági lehetőséget. Az európai Green Deal új célkütőzéseket fogalmaz meg, és ne felejtjük, hogy 2020. júniusában lezárul egy ciklus, Így aztán találni kéne arra egy, egy megfelelő formátumot, hogy ezeket a szigeteket tudjuk segíteni. Tehát az ideiglenesről át kell állni egy sokkal állandóbb megoldásra és formátumra. Figyelembe véve, hogy a szigeteknek milyen különös kihívások, kihívásokkal kell megküzdenie, az energetikai kérdésekben. Szeretném, hogyha a, az energia, energetikai átállás pénzügyi aspektusai is odafigyelnének. Mezőgazdaság, halászat, helyi önkormányzatok. Úgy vélem, hogy nagyon jót tenne ezeknek az ágazatoknak, hogyha lenne egy külön alap a szigetek számára. Elnök, köszönöm szépen. Még egy kollégának szeretnék szót adni, mert el kell érni egy repülőgépet. Éven nem következik, egy percet tudok neki adni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, biztos asszony, hogy ellátogatott ide. Konkrét kérdésem van. Az Európai Bizottság hogyan kíván együttműködni a nyugati Balkán országaival, például a Green Deal-lel kapcsolatban? Az Európai Bizottság ugyanolyan kibocsátási célkitűzéseket szab meg, vagy javasol ezeknek az országoknak, mint az EU-nak? Jó lenne, hogyha az európai piacot nem torzítaná az Európai Unión kívülről áramló olcsóbb energia. Köszönöm szépen! Biztos asszony! Kérem, hogy válaszoljon az első kérdéskörben feltett kérdésekre, a koordinátorok kérdésére. 10 percet tudunk erre szenni. Thank you, and I will do my best um, uh, to... Köszönöm szépen. Próbálok 10 perc alatt minden kérdésre válaszolni. Kárvály asszony helyesen fogalmazott, a Green Deal az összes ágazatra vonatkozik, de az energetika esetében nem nulláról indulunk, már elég komoly megállapodások vannak mögöttünk, főleg a zöld energiára vonatkozóan, és fontosnak tartom, hogy a csomag és minden, ami a csomagban található, eh, mi hamarabb megvalósításra kerüljön. Természetesen ide tartozik az is, hogy be tudjuk, be tudjuk csatornázni a nemzeti energiaterveket ebbe a folyamatba. Tozsanovszki is feltette egy kérdést arra vonatkozóan, hogyan kell fölváltani a foszilis energiaforrásokat. Igen, már megkaptam a nemzeti terveket erre vonatkozóan, és a határidő az múlt év december 31-e volt, a legtöbb tagállam betartotta a határidőt, és a végső tervezetét ezeknek a terveknek elküldték hozzánk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a 2030-as célkitűzéseket be tudjuk tartani, és ebből a szempontból a nemzeti tervek nek fontos szerepe van. Egyértelmű, hogy minden egyes tagállamban egészen más, milyen módon fogadják el egyáltalán a terveket. Mi fogja felváltani a szennyezőbb energiaforrásokat? Ez valóban komoly kérdés. Egyébként lehet, hogy érdekli önöket, hogy mely tagállamok adták már be a a válaszaikat. Ausztria, Belgium, Olaszország, Belgium, Málta, Hollandia, Lengyelország, Svédország, Ciprus, Magyarország, és tegnap a Cseh Köztársaság is beadta a terveket. Úgyhogy itt tartunk, és hét tagállam erősítette azt meg, hogy még januárban el fogják küldeni a terveiket. These are the mm, tools that we, we do have. Ilyen eszközökkel rendelkezünk, ami a 2030-as célokat illeti. A nyárig egy átfogó tervet fogunk mi a magunk részéről kidolgozni, arra vonatkozóan, hogy a 2030-as üvegházhatást okozó gázok csökkentésre vonatkozó célokat hogyan tudjuk teljesíteni felelősséggel. Hogyha mindent megvalósítunk, ami a nemzeti tervekben van, akkor csak 45%-kal csökkenteni az energia ágazat az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását, de hát vannak még egyéb ágazatok, az ETS, és Timmermans alelnök úr felül fogja vizsgálni az összes klímaváltozással kapcsolatos szakpolitikát. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, először is meg kell várnunk, hogy az összes tagállam beküldje a terveit, aztán ezeket értékelni fogjuk. Ne felejtjük, hogy vannak olyan tagállamok, ahol ugyanan állt fel a kormány, így egy kicsit késlekedik ez a, ez a folyamat, és júniusig fogjuk ezzel kapcsolatban kidolgozni az anyagunkat. Tettek fel kérdéseket, olyan, tettek fel olyan kérdés, olyan kezdeményezésekre, amelyek nem feltétlenül az én tárcámba tartoznak, hanem azon alapulnak, hogy milyen az együttműködés kollégáimmal. Valószínűleg olyan kezdeményezésekre gondoltak, amelyeket majd február végén vagy március elején fogunk, fogunk megjelentetni, például ipari stratégia, vagy klímaváltozással kapcsolatos jogszabályok. Franz Timmermans alelnök úr vezeti azokat a biztosokat, akik ezzel foglalkoznak. Ilyen tartozik természetesen valamilyen szinten az ipar és energetikai politika. Martina azzal kapcsolatban tett fel egy kérdést, hogy az időre vonatkozó terveink, tehát az ütemtervünk nem túlságosan nagyra törő. Én általában a ígéreteket szoktam adni, amiket be tudok tartani a Green Deal alapján, a tentéket téket prioritásként fogjuk felülvizsgálni 2020-as év során. Egyébként fölgyorsítottuk az ezzel kapcsolatos munkát, és 2020 végéig jogalkotási javaslatokkal fogunk előállni. A célunk az, hogy a klímasemlegességi céljaink elérésében segítsen ez a jogszabálycsomag, tehát előretekintő jogszabálycsomagra van szükség, amely az energetikai célkütőzéseket is figyelembe veszi. Éppen ezért innovatív technológiákat és infrastruktúrát kell alkalmazni, például intelligens hálózatok, hidrogén hálózatok, a tengeri, tengeri szélenergia, energiatárolás, illetve a különböző ágazatok integrációja. A jövőbeli megoldásokat mind figyelembe fogjuk venni. Borja úr föltett egy kérdést a taxonomiára vonatkozóan. Tudom, hogy nagyon sokat beszéltek erről, és tudom, hogy a háromoldal egyeztetések során is a parlamentnek nagyon fontos szerepe van. Illetve Tudjuk azt is, hogy a beruházási szükséglet rendkívül nagy. Solomon, I can say that um, mm, um, we have uh, designed a this taxonomia témában még azt tudom elmondani, hogy a zöld gazdasági tevékenységeket megpróbáltuk osztályozni, hogy megfelelően tudjuk támogatni a magántőkével is ezeket a projekteket. Ennek részét képezi 2000 után az atomenergia. Minden egyes tagállam maga dönti el, hogy az energia mixe miből tevődik össze, de a taxonomiának se nem képezi részét elviekben, se nem zárjuk ki elvileg, elviekben a az atomenergiát, ez azt jelenti, hogy ez hozzájárulhat a dekarbonizációs folyamathoz. És sok tagállam komolyan gondolja, hogy úgy kívánja elérni a klímaváltozás, úgy kívánják elérni a klímaváltozási célokat, hogy az atomenergiát is be számítják ide, tehát a dekarbonizációba beleszámítják, de nagyon fontos, hogy az atomenergia biztonsága maximális legyen nem fogjuk, nem fogjuk támogatni az új atomenergi, atomerőművek megépítését, de a, a nukleáris hulladékok megfelelő kezelését, illetve az atomenergia biztonságát, ennek fejlesztését fogjuk tudni támogatni, nem csak a tagállamok esetében, hanem a szomszédos országok esetében is. So um, here we'll also uh, mentioned many different areas. One of them az energia szegénységről is beszéltünk. Szintén nagyon fontos téma volt ez. Az Európai Bizottság Európai Bizottságban nem szeretnénk, hogyha egyet, nem szeretnénk, hogyha Európában bármilyen társadalmi osztály vagy uh, régió lemaradna Éppen ezért jött létre a, a méltányos átállási alap is, de tudjuk, hogy vannak Európában sok olyan fogyasztó van, aki csak nehegye, nehezen tudja kifizetni a villamos illetve fűtési számláját, általában a fűtési számla nagyobb. És az egészen biztos, hogy segítünk a rászoruló fogyasztóknak, azoknak, akik szociális lakhatási segítséget kapnak, továbbiakban is segítünk, illetve hogyha a fel, fel fogják újítani Európában a lakásokat, és azok, akik a saját tulajdonban lévő házukat újítanák fel, viszont nincs elég pénzük arra, hogy megfelelően energetikai szempontból is megfelelően tegyék el, ezt akkor tudjuk ezt támogatni, illetve az önkormányzatokat is tudjuk segíteni. Nagyon, nagyon jó partnerünk a polgármesterek hálózata. A helyi önkormányzati vezetők szívesen használják fel hatékonyan az Európai Uniós alapokat. Tudnunk kell, hogy egy-egy tagállamban hányan szorulnak rá ilyen segítségre, tudnunk kell, hogy hányan nem tudják kifizetni a számláikat. Az előző bizottság egy megfigyelő állomást hozott létre, pontosan azzal a céllal, ahogy a tagállamoknak segítséget tudjanak nyújtani ilyen problémákkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Thank you so much. Uh, we go now to... Köszönjük szépen. Most a második kör következik. Azok a kollégák, akik jelezték, hogy hozzászólnának, most kerülhetnek sorna. 24-en kértek szót, és van is elég időnk, de kérnék mindenkit, hogy egy percre szorítsa mondani valóját, mert máskülönben nem jut sorra mindenki. És aztán a végén és még csak 10 percben válaszolhat majd a biztos asszony, és lezárhatja majd a vitát. Buzek elnök, kell kezdjük ezt a második fordulót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött ma hozzánk. A mondandóm ahhoz kapcsolódik, amit az imént elmondott. A globális kibocsátások 9%-át adja az Európai Unió. Nagyon nagy érdeklődés övezi az általunk megvalósítani kívánt Green Deal-t. Az ön hatáskörébe tartozik az is, hogy az Európai Unió a szüvegház hatású gázok, gázkibocsátások 75%-a az Európai Unióban az energiaágazatból származik. Hogyan tervezi a Green Deal-lel összeegyeztethetővé tenni az energiaágazatot? Hiszen ez nagyon fontos, tekintve ezeket az arányokat a bolygónk jövője szempontjából. Nagyon fontos, hogy 2030-ig megvalósítsuk a célkitűzéseinket. Úgy gondolom, jó lenne, hogyha az 55% helyett egy 50%-os célt tűznénk ki, nehogy a polgárokat magunkra haragítsuk, hiszen fontos, hogy megfizethető maradjon az energia. Köszönöm szépen, mondja Griffin képviselő. Nagyon örülök, hogy nem ez az utolsó hozzászólásom az étrében, mert még a jövő héten is lesz egy ülésünk, ezért nagyon hálás vagyok Kedves Kedri, örülök, hogy itt van. Márténának a Rinyóból azt mondanám, hogy gyakorlatilag elmondta, amit el szerettem volna mondani, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. 2015-ben indult el ez a vita az átállásról, az energetikai átállásról, és örülök, hogy most már végre a tettek mezejére lépünk. Az igazságos átállásra vonatkozó alap nagyon fontos, Fontos, hogy minden jogszabályunk ezen túlmenően figyelembe vegye az éghajlatvédelmet és a nemek közötti egyensúlyt. Tegnap az ITRE-ben egymásnak ellentmondó dolgokról szavaztunk, ez elfogadhatatlan. Fontos a TEN-I átalakítása is. Örülök egyébként, hogy beszélt az energiahatékonyságról, a szociális lakhatásról. Nagyon sok szem, szegény polgár él magánkézben lévő épületben, őket is figyelembe kell venni, nincs elég innovatív finanszírozási modell Európában erre a problémára. Ami az energiaszegénységet illeti, ez ugye a szívügyem, nagyon fontos, hogy ezt felszámoljuk. Ez nem csak a fűtésről szól, hanem arról is, hogy az idősebbek, a kronikus betegségben szenvedők nagyon vannak téve a magas hőmérsékleteknek nyaranta, tehát a hűtéssel is foglalkoznunk kell. Jaj, látom már, hogy be kell feje, fejeznem. Volt tegnap a kutatás innováció témában egy nagyon jó workshop, ott volt a bizottság részéről is valaki, azt hiszem, ő biztos eljuttatja önnek a releváns információkat. Ami a hidrogént illeti, van zöld, ez megújuló hidrogén, van kék, és van barna hidrogén, nyilván az éghajlati lábnyomtól függően különítjük el ezeket, ez is egy nagyon fontos szempont. Köszönöm szépen! Egy kicsit túllépte a hozzászólási idejét, majd a jövő héten fogunk elbúcsúzni egymástól valóban, hiszen akkor is lesz egy itra, itre ülés. Most ismét a néppártnak adok szót. Biztos asszony, az európai zöld megállapodás sikere mindannyiunk közös érdeke. A sikernek véleményem szerint három feltétele van. Az első az átfogó választói támogatás. Ennek érdekében teljes körű tájékoztatást kell nyújtani az energetikai átmenet mindennapi életre vonatkozó hatásairól, ehhez pedig elengedhetetlenek a részletes hatástanulmányok. A második feltétel az igazságosság elvének gyakorlati alkalmazása. Egy társadalmilag valóban igazságos átmenet finanszírozásához nagyobb és ambiciózusabb méltányos átállási alapra van szükség és végül a harmadik feltétel a tagállami sajátosságok hangsúlyos figyelembevétele. Engedjen meg ezzel kapcsolatban egyetlen példát, részben már érintette ezt az előbbiekben. A nyugat-európai országoktól eltérően, ahol sokan vállalatok által tulajdonolt bérházakban laknak, Kelet-Közép-Európában az emberek többsége saját tulajdonú ingatlanban él, ezért a versenyszférának biztosított pénzügyi eszközök nem nyújtanának segítséget otthonuk felújításához. Ez is egy olyan sajátosság, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Végezetül valójában egyetlen kérdésem van, biztos asszony, milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a megállapodás és annak finanszírozása ne csak zöld, hanem méltányos is legyen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Thank you very much, eh, signora Patricia Toia, our Vice Chair. Patricia Toia, azt következik az alelnökünk. Presidente, eh, buongiorno. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó napot kívánok a biztos asszonynak. Két észrevételem lenne. Azt hiszem, hogy egyértelmű ön számára már, hogy a mi szakbizottságunk az ön szövetségese. Hogyha nem teszünk valamit most azonnal a jelleggel, ha nem teszünk eleget annak, ami a tervekben van, nem fog tudni elérni a célkitűzésénket, ez egyértelmű. De jó lenne, hogy az Európai Bizottság egy kicsit szigorúbb lenne. Ez szép dolog, hogy megvárja, megvárják a nemzeti terveket, de szerintem ez túlságosan kevés. Vannak olyan tagállamok, amelyek eh, nehézségekkel küzdködnek, és nagyon lassúak. Tehát én erőteljesebb, energetikusabb fellépést kérek számon a bizottságtól. Második észrevételem, nagyon röviden. hogyha 2050-ig meg akarjuk valósítani a célkütőzéseinket, akkor egy hatalmas ugrásra van szükség, leginkább technológiai ugrásra. Az Innovation Council és a Horizon 2020 túl kevés, ennél többre van szükség. Én úgy vélem, hogy a Horizon 2020-at erre kell ráállítani arra van szükség, hogy az új technológiák elterjedjenek, ezeket használjuk, és különben nem tudjuk elérni a célkütőzéseket. Tényleg el kell érni a célkütőzéseket, ezért, dolgoz, ezért kell dolgoznunk. És ezért többet kell tennünk, az Európai Bizottságnak is többet kell tennie, sokkal határozottabban kell eljárni a tagállamok viszonylatában is. Köszönöm. Madame Helova. Helova asszony, Rio. Komisár, Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy itt van. Nagyon örülök a mai eszmecserénknek. Nagyon fontosnak tartom, hogy az átmenet ideje alatt jó legyen az együttműködés az Európai Bizottság és a Parlament között. Mi az ITRE részéről mindenképpen támogatni fogjuk Önt, erről biztosíthatom Önt, Mindenképpen azon kívánunk mi is dolgozni, hogy az energetikai átállás nagy kihívásainak közösen meg tudjunk felelni. Az egy, első kérdésem a Green Deal végrehajtására vonatkozik. Nagyobb szintű szinergiákat és koordinációt céloznak-e meg a különböző pénzügyi eszközök között annak érdekében, hogy el tudjuk érni a Green Deal célkitűzéseit, hogy még pontosabban fogalmazzak, a mi hatáskörünkbe tartozik az Európa Horizont, a Horizon Europe, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a programot is a Green Deal szolgálatába állítsuk. Vannak azonban más eszközök is, itt, van a kohézi, itt vannak a kohéziós alapok, itt van a vidékfejlesztési alap. Szeretne-e konkrétan szinergiákat képíteni ezen pénzügyi eszközök között annak érdekében, hogy ezáltal is elősegítsük a Green Deal megvalósítását. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja KAF képviselő. Az épületek energia felhasználására térnék ki. Teresa Griffin kollégám hasonló kérdést tett fel. Ma reggel több millió európai hideg, nyírkos lakásban ébred, és energiaszegénységben él. Választaniuk kell a, között, hogy befűtenek, vagy ételt vásárolnak maguknak. Azt hiszem az elkövetkezendő években az egyik fő kérdés az lesz, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt a kérdést. Van egy irányelvünk az épületek energia teljesítményéről, és vannak más egyéb jogszabályaink is, amelyek azonban elsősorban új épületekre és az állam kezében lévő épületekre vonatkoznak. A magánszférában hogyan tudjuk befolyásolni az épületek energetikai kialakítását, hiszen ez az igazságos átállás szempontjából elengedhetetlen. Az önszerepének egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy a finanszírozást biztosítani tudja, egyeztetve például az Európai Beruházási Bankkal és másokkal. Jó lenne, hogy egy kicsit részletesebben beszélne arról, hogy a finanszírozás terén mit tervez. Új szabályozást akarnak létrehozni az épületekre vonatkozóan, vagy elsősorban a finanszírozásra figyelnek oda. Érdekelne, hogy mindenről mit gondol pontosan. Köszönöm. Maria Spiráki, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm hogy újra itt van velünk, biztos asszony. Nagyon röviden szólnék csak hozzá. Az Európai Bizottság már közzétett egy listát arról, hogy az igazságos átállás mechanizmusából milyen összegek jutnak a különböző tagállamoknak. Jó lenne tudni, hogy ez a mechanizmus arányos lesz-e, vagy azok kapnak, részesülnek nagyobb arányban belőle, akik előbb pályáznak. Érdekelne, hogy hogyan kívánják finanszírozási szakadékot áthidalni, amely a földgáz eset különböző típusai kapcsán kialakul 2021 után. Köszönöm szépen. a alelnök a következő. Köszönöm szépen, két kérdésem van. Az első kérdésem a tagállami programokra vonatkozik, hiszen a bizottsági nyilatkozatból az olvasható ki, hogy az éghajlat védelem területén új ambiciózus célokat akarunk megfogalmazni. Mi lesz az Európai Bizottság szerepe mindebben? Szeretné az Európai Bizottság a saját szerepét megnövelni vagy csökkenteni? Ezen a téren szeretne esetleg az Európai Bizottság aktívabban részt venni e terve konkrét kidolgozásában? Ez az első kérdés, a második pedig a következő. A sajtóban azt olvashattuk, hogy a kibocsátás csökkentés szempontjából az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2030-ra ambiciózusabb célokat fogalmazott meg, de csak három tagállamban, köztük Portugáliában és Görögországban lehet elérni ezeket a célokat. Mit, mit tesz a bizottság egy ilyen helyzetben, amikor kiderül, hogy a célok olyan ambiciózusak, hogy a tagállamok nem tudják őket elérni? Ez kapcsolódik egyébként ahhoz, amit Buzek elnök úr is kérdezett, hogyha azt látjuk, hogy a tagállamok a nagyon ambiciózus célokat nem tudják elérni, akkor mit kell tenni? Mi a tendő? Jelen pillanatban, ugye, ahogy említettem, az ügynökség beszámolói szerint csak három ország tudja teljesíteni a célokat. Ilyenkor érdemes tovább növelni a célokat, amikor már a mostaniakat sem tudják elérni. Köszönjük, Zorinyó képviselő. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, köszönöm ennek, hogy eljött ma a szakbizottságunkba. Már elmondta, hogy a Green Deal-t meg kell valósítanunk a gyakorlatban is, és fontos, hogy az energetikai ágazatot dekarbonizáljuk, mindehez azonban egységes keretre van szükség, egységes keretre van szükség az energia területén. Úgy gondolom, nem engedhetjük meg, hogy energiaszigetek alakuljanak ki, és aztán a periferiális országokkal meg nem foglalkozunk. Mindenütt biztosítani kell az ellátás biztonságát, és meg kell őrizni a piac, e- piac egységét. Nagyon ambiciózus a célok az épületek kapcsán, az interkonnektorok, a kapcsolóelemek esetében is. Nem látom, hogy hogyan kívánja, kívánják ezt az egészet a gyakorlatban végrehajtani. Kérdeztem egyébként, feltettem önnek már egy kérdést bizonyos portugáliai kikötőkkel kapcsolatosan, és az energiahálózattal kapcsolatosan, viszont nem kaptam ezekre még választ. Érdekelne az is, hogy az igazságos átállás mechanizmusát hogyan akarják kialakítani oly módon, hogy a tagállamok is ambiciózusan vegyenek részt mindebben. A parlament a trialógus esetén, illetve alkalmával nagyon sokat kért, nagyon ambiciózus követeléseket fogalmazott meg az intézmények felé. Itt vannak a tagállami tervek, ezeket akkumulálni kell, és aztán a nemzetközi, vagy a nyilvános részvételhez is szükség lesz egy platformra, Érdekelne, hogy a tagállami programok esetében is ugyanezt a módszertant alkalmazzák el. Köszönöm szépen, Ernst asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy az éghajlatvédelem a konzekvens kiszállás nélkül a szén energiából elérhetetlen lesz. Németországban és Lengyelországban a legtöbb a szén erőmű, ott a találhatók a legérintettebb régiók. A Just Transition alapról szóló mese tényleg meseszerű. Nem tudom, hogy milyen varázsszerük van arra, hogy a szükséges eszközöket megteremtsék, hogyha a tagállami szint nem akar ebben részt venni. Aztán a második kérés, kérdésem, Európa szerte a szénerőművek hatalmas kártérítést követelnek, Németországban is volt egy ilyen jellegű, nagyon nagy összegre rúgó követelés, más tagállamokban is hasonló a helyzet. Ön nem gondolja, hogy a kártérítéseket, kártérítések teljesen célt tévesztenek ez esetben, és nem kellene az új támogatási irányelvvel gondoskodni arról, hogy ilyen kártérítés igényeket ne lehessen többé benyújtani. Ez is egy fontos kérdés, és aztán van még egy fontos kérdésem, ez az atomenergia támogatása. De Németország, Lengyelország és Csehország például azt nyilatkozta, hogy az atomenergiát, mint tiszta energiát tovább támogatni kellene. Hogyan akarja biztosítani azt, hogy az atomenergiából való kiszállás is valósággá váljon? Köszönöm. Piper úr, néppárt. Köszönöm szépen. Az SND hozzászólását abszolút támogatom, mert nekem is nagyok az aggájaim az energiaszegénységgel kapcsolatban, ami a finanszírozást illeti, ami az egész ágazatot illeti, és szükség van a hatás tanulmányokra. Mégpedig a tekintetben is, amit az 55%-a kapcsolatban most bejelentettek, és a 2050-ig szóló klíma semlegességet, illetően annál is inkább szükség van arra, hogy ismerjük a hatásokat. Úgyhogy kérem, tegyenek meg mindent ennek érdekében, hogy ezek megszülessenek. Gáz. Hát egy kicsit nagyobb optimizmusra lenne itt szükség, mert szintetikusan is lehet majd alkalmazni a gázműveket, gázerőműveket. Nyilván nem lehet uh, itt a fűnyírő elvel mindent elkaszálni, és uh, azzal nem elérni majd az átmenetet, az áttörést, hogy uh, itt mindent csodba vágunk. Sokkal több zöld primér energiára lesz szükség a jövőben. És itt is aggájaim vannak, hogy ezt nem fogjuk tudni elérni Európában. Tehát az energiapolitika a külpolitikánknak is legyen fontos része. Sokkal inkább kellene arra koncentrálnunk, hogy például Észak-Afrikában együttműködésekre törekedjünk, és az energiapolitikának a szomszédságpolitikának is részének kellene lennie. Ehhez is kell persze költségvetés és klímapolitikai, energiapolitikai szempontból is fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ezekre az aspektusokra odafigyeljünk. Úgyhogy energiaügyi biztosként is kérem öntől, hogy itt szigorúan lépjen föl. Elnök, köszönöm szépen. Kompolánatri az SND-től. Köszönöm szépen. Nagyszerű volt ez az expozé, nagyon sokat dolgoztak már az elmúlt jogalkotási ciklusban, de mínusz 40 százalékos célkitűzés, most pedig az 50 százalék, még mindig elmarad attól az 55 százaléktól, amit mi kértünk. Tehát ugyanaz lesz a gyakorlat, mint korábban, mert különben nem leszünk elszámoltathatóak fontos kell, hogy legyen az ön számára, hogy a mi támogatásunkat is megkapja, és azt tudnia kell, hogy mi készek vagyunk dolgozni. TEN-I hálózatok többször elhangzott, és ez egy fontos üzenet. A Connecting Europe facilitást is említettük ebben a kontextusban, de hogyha ezt az eszközt először tető alá hozzuk, aztán a rendeletet, majd pedig a PC listákra is jogalkotást hozunk. Ez így túl bonyolult. Sokkal folyamatosabb, zöggenőmentesebb kell, hogy legyen ez a folyamat. A legjobb technológiákat kell finanszírozni, és az emberek azt kérdezik maguktól, hogy igen, ha hát vannak jobb, olcsóbb lehetőségek, akkor én miért ragadok meg amellett, ami, ami most rendelkezésre áll. Tehát ezt le kell követni a piacnak is. A nemzeti akciótervekben ö, látható azért elmozdulás, szerintem minden tagállam képes lépni, Nyilván az, hogy a külön, nyilvánvaló az, hogy a különböző országokban más-más az adottság, mások a problémák, van némi hezitáció, de kell lépni. A néppárt részéről én voltam felelős az épületek átállításáért. Itt is igazából elszántságra van szükség, szisztemikus megoldásra kell támaszkodnunk az egyes nagy intézmények között ahhoz, hogy itt előrébb tudjunk lépni. Köszönöm. Pekkarinen úr mondja ezt. No, pár évvel ezelőtt nagyon ambiciós célkitűzéseink voltak, 2020 vonatkozásában mínusz 20%-ról beszéltünk, az megújulóknál 25% pluszt, aztán erre az idévre most már még nagyobb cél, magasabb célkitűzéseket tűztünk ki, de a nemzeti terveket ugye el kell készíteni most már azért elég jól állunk ezek tekintetében, de új helyzet előtt álltunk. Mínusz 50 százalék az új cél, ami nagyon ambiciózus. A tehermegosztás és az ETS szempontjából itt egész Európára ezt hogyan kívánják megosztani? az energiahatékonyságok és a bioüzemanyagokkal kapcsolatos célkitűzésekkel kapcsolatban is szeretném kérdezni, hogy EU szintű egységes célkitűzés lesz-e, vagy pedig megosztják az egyes tagállamok között, ahogyan tulajdonképpen a 2000-es évek elején és 2010-ben eljártunk amikor úgy döntöttünk, hogy 2020-ig nemzeti célkitűzéseket rögzítünk. Tehát teher megosztás az LTS e kontextusában, illetve a nemzeti célkitűzésekre kérdezek rá 2030-as időszakig. Hogyan lesznek ezek tehát elosztva? Köszönöm. Tisztelt biztos asszony, mondja Hán asszony. Az energia felhasználáson belül különböző értékeket ismert, ismertünk meg, és nyilván a társadalom és az egész energetika számára az új célkitűzések fontosak, főleg ha el akarjuk érni a klímasemlegességet 2050-ig, sőt, hát 2040-ig. Az ágazatok kibocsátásait mindenképpen napirendre kell tűznünk. Már csak azért is, mert hogy nagyon hosszúak a beruházási ciklusok. Amit el kell kerülnünk az az, hogy ne céltalan beruházásokat eszközöljünk. A stratégiát, az energiaügyi stratégiát támogatjuk, nyilván nagyon erős zöld színezete kell, hogy legyen ennek, és a mai kérdésem az az, hogy milyen konkrét intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy az IRS és az II technológiákat az ipari ágazatokban hogyan kívánják alkalmazni, milyen ösztönzőket kívánnak felkarolni ezek alkalmazására, és az RAS alapú technológiákat hogyan kívánják elterjeszteni. A dekarbonizáció ugye a kulcs elem, de ahhoz, hogy ezt elérjük, nagyon sok házi feladatunk van még. A colleague, which is also EPP coordinator in TRAN, Mr. Mariam Jean Marinescu. Marinescu képviselő következik. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm biztos asszony a beszámolóját az mai ülésünk elején. Nagyon sok olyan dolgot mondott, amely támogatásra érdemes. És az, hogy önnek eh, itt, eh, vagy akár más eh, biztosok előtt meg kell védeni ezt a területet a Green deal kapcsolatban, én azt gondolom, hogy az ön kezében jó, feladat, jó helyen van ez a feladat. Bizonyára tudják, hogy a Just Transition alapból nem lehet finanszírozni az elosztást, pedig az ipar ban van lehetőség arra, hogy az épületek fűtéséről gondolkodva mondjuk az energia szegénységről is beszéljünk. Tehát a gáz elosztására vonatkozóan azt gondolom, hogy egy kicsit engedékenyebbnek kellene legyünk. González Cázares képviselő következik. Gracias, komisária Simpson. Köszönöm szépen, Simpson biztos asszony, köszönöm. Elnök úr, köszönöm Biztos asszonynak, hogy ellátogatott ide. Azt gondolom, hogy amit a, ami jövőt illeti, elég kevés részletet ismerünk, A Green Deal-ről hallottunk már, természetesen kiállunk mellette, elkötelezettek vagyunk. Krasnodevsky úr nak azt tudom mondani, hogy 2030-ra Spanyolország teljesíti az ígéreteit, úgyhogy ne aggódjanak. Az integráció szükségletéről beszélnék, Zorinja úr beszélt arról, hogy az interkonnekciókat, a kapcsolódási pontokat mindenképpen fejleszteni kell Európában, de hát minden ágazatot integrálni kell, szinergiákat kell keresni, és mindent be kell vetnünk, hogy a célkitűzésünket elérjük. elérjük. Én azt gondolom, hogy intelligens intézkedésekre van szükség, tudnunk kell, hogy milyen ágazatokra fog az vonatkozni, amit elmondott. Az igazságos átállási alap valóban zöld, azt már látjuk, de tényleg igazságos, méltányos. Vannak olyan régiók, amelyek már elkezdték az átállást, de nem kezelik őket úgy, mint, hogyha, mint kezdeményezettek, tehát gyakorlatilag diszkriminálják, az, diszkriminálják azokat, akik már elkezdték az átállást. Én örülnék annak, hogyha mindenki meg e- elvégezni a, a házi feladatát, és így kezdjék neki a következő ö, ciklusnak. Most a zöldek következnek, vagy később, Parancsoljon. Madame... Um, uh, merci pour, um, pour, pour... Köszönöm a kollégának. El kellett mennem szavazni az MV-ben. Ez, ezért jelzett a kolléga. Um, I would like to focus again on the role of the citizens and thank you. A polgárok szerepére térnék még ki, és köszönöm szépen, hogy említette a tiszta energia csomag végrehajtása nagyon lényeges az egyes tagállamokon belül. Mit ahogyan tudja, ez a csomag egyfajta magna kartája az energiafelhasználásnak a polgárok szempontjából, fogyasztók nagyon sokszor a saját energiájukat meg tudják már termelni, és akár ezzel kereskedhetnének is a szomszédságukban. Mint ahogyan most a Bloomberg-től hallottuk, bár ők nem zöld, energi, zöld energia aktivisták, de azt mondták, hogy 2027-ig a megújulókból megtermelt áram olcsóbb lesz, mint az, hogy szénerműveket egyáltalán föntartsunk. Úgyhogy itt van most az esély, hogy ebben az átállásban részt vegyünk. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket kívánnak foganatosítani annak biztosítására, hogy a tagállamok tényleg végre hajtsák a, a polgároknak az energia jogait. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban, erről szívesen hallanék. Rusz képviselő az ECR-től. Köszönöm. Egészen eddig senki nem tudta nekem elmagyarázni, hogy hogy fogunk energiát termelni, és az energiaellátást biztosítani, mert a szélre és a napenergiára nem támaszkodhatunk önmagában. Sokszor beszéltem már erről, Úgyhogy ezt a projektet egyfajta üzleti eh, elképzelés nélkül kezdjük el, csak azt tudjuk, hogy rengeteg pénzbe fog kerülni. Úgyhogy a foszilis üzemanyagoknak a kivezetése alternatív nélkül ez nem jó opció. Úgyhogy azt kérem önöktől, hogy legyen kockázatelemzésük, minél hamarabb készítsenek ilyet, és kíváncsi vagyok ennek az eredményére. Nem tudom, mikor várható ez. Köszönjük. Csekalatalin következik. Rinyó. Uh, thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony. A klímaváltozás a mi generációnk nagy kihívása, és örülök, hogy együtt dolgozhatunk önnel itt a szakbizottságon belül, hogy támogassuk és segítsük a polgárainkat, illetve hát megmentsük a földet. Nagyon sok kollégánk szólt már erről, de én is azt mondom, hogy aggájaim vannak az a kapcsolatban, hogy hogyan finanszírozzuk majd a zöld átmenetet. Hiszen több tíz milliárdot költünk nagyon sok infrastruktúrális projektekre, de ez néha egy kicsit ilyen elvesztegetett összegeknek is tűnik. Úgyhogy kérem, hogy biztosítsa azt, hogy id- megfelelő időben lépjünk fel, hogy ne olyan technológiákra költsünk, amelyek a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzéseinknek pont a, az ellenkezőjét szolgálnák. A terveiket, az NCP-ket tekintve nyilván ezek mind fontos elemei ennek a folyamatnak az átállásban, de vannak korlátok sajnos a piac hozzáférés tekintetében, mondhatném, mondhatnám Magyarországot is példaként, amikor a szélenergiát próbáltuk felkarolni. Tehát el kell jutatni a fogyasztókhoz a tiszta energiákat. Úgyhogy kérdem, kérde, kérdésem az az, hogy vizsgálták-e azt, hogy hogyan lehet lebontani a piacra jutási akadályokat? Köszönöm, Heisel, képviselő az SZND-től. Köszönöm szépen, szlovákra fogok váltani. Köszönöm. Meghallgattam minden eddigi kérdést, és hát nyilván ön is hallotta őket, és észreveheti, hogy van egyfajta határvonal, azok között, akik úgy gondolják, hogy az atomenergia még fontos szerepet játszhatna, de még ezen belül is vannak eltérések, mert vannak, akik úgy vélik, hogy nem kéne pénzt költeni gázinfrastruktúrákra. Aztán megint mások azt mondják, hogy ezek az infrastruktúrák nagyon egyszerűen adaptálhatóak lennének arra, hogy tiszta energiát, vagy tiszta gáz, zöld vagy kék gázt biztosítsunk rajtuk keresztül. Más-más információkat hallunk itt a lobbistáktól érkezően, de még egyszer elmondom én is, hogy a bizottságtól egy független hatástanulmányra volna szükség, hogy lássunk tisztán, könnyű -e, egyszerű -e átállítani ezeket a mostani infrastruktúrákat a PCR projekteket, miért finanszírozunk részles, részlegesen, és egyetértek azokkal, hogy igen, olyasmire költünk most, amit ki akarunk vezetni. De lehet, hogy pont fordítva van, mert a következő 20-30 évre fogunk most trendeket kijelölni. Nébler asszony következik a néppártól. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Van egy fontos kérdésem ami a sok vitára tekintettel is, amit a Green Deal-lel kapcsolatban folytattunk, érdekes lehet. Ön biztosként hogy tud ráhatni arra, hogy megfizethető maradjon az áram? Hiszen egy csomó intézkedés van a levegőben. Az, hogy megfizethető maradjon az áram, hát e tekintetben elindult a mozgolódás. A kérésem az az, hiszen öntől is nagyon sok javaslatot hallottunk, illetve a kollégáitól is, hogy legyen hatástanulmány, hogy tudjuk, hogy az összes intézkedés mivel jár, nem csak ökológiai szempontból, hanem a munkaerőpiacra való hatásokat tekintve is a versenyképességünkre, illetve hát a hazai iparunkra tekintettel is. Elnök, köszönjük szépen, Ibler asszony. Kora úr következik. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Madam Commissioner. Uh, I would like... Jó napot kívánok! Szeretném felhívni a figyelmét két fontos kérdése, amelyekről minden, mindenképpen beszélnünk kell, hogyha az Európai Bizottság komolyan gondolja a Green Deal először is komolyan gondolja a energiaágazat, illetve az ipar, hogy ezt megtesszük. Például nem régiben egy hatalmas mobil társaság nem túl energiabarát, illetve nem túl környezetbarát megbízásról, illetve befektetésről szereztünk tudomást. Ezzel kapcsolatban mit kíván tenni? A második kérdésem. Az Európai Klíma Alapítvány egy tanulmányt készített arról, hogy vajon a az Európai Unióban az ellátás biztonsága hogy áll, tehát hogyha megakad az ellátás, földgáz ellátás, akkor képesek vagyunk ellenállni. Kérdésem, hogy a PC listát és magát a, a, fel, magát a feltételeket miért nem vizsgálja át a bizottság. Én ezt egész vég addig fogom hajtogatni, amíg nem történik paradigmaváltás. Köszönöm szépen. Blossz úr következik a zöldektől. Thank you very much, um, and thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Mindenki tudja, hogy a hatástanulmányok léteznek, és valójában ezeket ahhoz idomítják, hogy milyen célkitűzéseink vannak. A hatástanulmányokat a alapja a tagállami értékelési terv. Sok tagállam még mindig nem nyújtotta be ezeket a terveket, vagy stratégiákat. Ez vajon mi hatása van az önök ütemtervére? Késlekedni fog akkor az, az önök hatástanulmánya? Mikor fogják tudni bemutatni a 2030-as célkitűzéseiket? A második kérdésem a hidrogénre vonatkozik. Sokat beszél mostanában a hidrogénről. Több ágazatnak van komoly igény a hidrogénre. A zöld hidrogén előállítása ugyanakkor nagyon energiaigényes. Ezt kéri például a közlekedési ágazat, de még nincs meg ez a kapacitás Európában, vagy a technológia. Tudja a bizottság, hogy mennyi zöld hidrogénre lenne szükség, és ez pontosan honnan jönne, honnan származna? Van egy utolsó kérdésem. Timmermans úr gyakran beszél a klímaválságról, mint hogyha ez egy olyan meteor lenne, ami majd 30 év múlva nekiütközik a Földnek, és mindent meg kell tenni az ellen, hogy ez bekövetkezem. Ön, ön szerint, a, hogyha 2030-ig 50%-kal lecsökkentjük a széndiokszid kibocsátást, az elégséges ahhoz, hogy elkerüljük a meteorral való találkozást. Köszönöm, az ID következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Én néhány hónappal ezelőtt kerültem ide a parlamentbe, úgyhogy nagy érdeklődéssel fordulok ez a számomra új témához. Az energetika egy horizontális téma, horizonthoz is, más témákhoz is kapcsolódik, és azt is tudom, hogy a civil társadalmat is foglalkoztatja az energia. Ha jól értem, Nagyon sok kolléga szeretne, szeretné megismerni a hatástanulmányt, hiszen nekünk jogalkotóként döntéseket kell hozni, és ehhez jó lenne egy olyan dokumentum, amely segít minket a döntéshozatalban, mert elég sok javaslat van, itt kéne tudni tisztán látni. Lenne egy konkrét kérdésem is. A Green Deal kapcsán, és figyelembe véve azt, ami ma elhangzott, az Európai Bizottság milyen szerepet szán az energia közösségeknek. Egyébként vannak már különböző területeken bizonyos mozgalmak, még olyan tagállamokban is, amelyek az irányelvet nem igazán alkalmazott, ne alkalmazzák. Tehát ezen energia a közösségekkel kapcsolatban milyen, milyen tervei vannak az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen, Marie Toussaint következik. Ön következik. Merci beaucoup. Euh, voilà, donc je, je, je profite quand même pour reposer euh, ma question. Köszönöm szépen. Azért fölteszem a kérdésemet. Örülünk annak, hogy bizonyos rendeletek hamarosan megérkeznek, Viszont az átláthatóság fontos téma. A PC-ikre vonatkozó listákról tudunk kell, hogy hogyan tárgyalják ezeket, ki mit mond, kinek mi az álláspontja. Az ötödik listával kapcsolatban tudom, hogy nem sokára elkezdik a, a vitát. Ez tényleg így van? És a tenivel kapcsolatban is. Mi az ütemtervük? Hogyan fogják a parlamentet a listáról szóló, táj, listáról szóló vitákról tájékoztatni. Harmadik kérdésem szintén az átláthatóságra vonatkozik. A lencoggal kapcsolatban kérdezem, hogy milyen terveik vannak, és fogják-e a parlamentet tájékoztatni ezekről. Köszönöm. Fuchs Landur következik. Thank you, and thank you, Katri. Köszönöm szépen, Köszönjük, Kadri, ezeket a bátorító szavakat a Green Deal-re vonatkozóan. Ha jól látom, akkor a néppárt 50%-ot kíván megvalósítani, nem 55-öt. Az SND maga részére az 55%-ra törekszik. Szerintem ez a legkevesebb, amit megtehetünk azért, hogy a Párizsi Egyezményt teljesítsük, ezt aláírtuk, és ezt az Európai Uniónak támogatnia kell. Az 50% nem felel meg a Párizsi Egyezménynek, ezt ellenezzük, és az Európai Parlament többsége is ellenzi, tehát mi az 55%-ot támogatunk. Ez az első dolog, amit leszögezik. Második dolog. A tenek témájában, és erről volt már szó, örülök annak, hogy ezt elővizsgálják. Szerintem ezt igen gyorsan meg kéne tenni, mert a PCI lista akár listán vannak akár 29 milliárd eurós földgázprojektek. Tudjuk, hogy a földgáz egy, egy elengedhetetlen egy elengedhetetlen energiaforrás, de nem szabad, hogy csak, ilyen, csak erre az energiaforrásra korlátozzuk magunkat. Szerintem a TENE rendeletre még az ötödik PC lista előtt szükség van, hogy ezzel tudjuk ezt befolyásolni. Mondom, tehát erre lenne szükség, ilyen időzítésre ezt meg tudják-e oldani. Köszönöm. Elnézést. Grosses úr következik a Renew-tól. Köszönöm. Biztos asszony, a klíma semlegességi átállás természetesen támogatom. Egyértelmű, az energia a modern élet minden aspektusára hatással van, és holisztikus tervre kell törekedni azzal kapcsolatban, hogy hogyan érjük el a célkötőzéseket. Hogy már egy kis probléma jelentkezik az energiaellátásban, annak eh, az bizony eh, hatása van az egész társadalomra és gazdaságra. Harmonizált vagy szinkronizált EU-s tervekre van szükség, EU-s szinten is, tagállami szinten is, illetve a szomszédsággal is, mert természetesen hatással vagyunk mi is az EU szomszédságára, és a szomszédos országok is ránk. Tehát holisztikus rálátásra van szükség, illetve a terveknek is össze kell függnie. Mindegy, hogy 50 vagy 55 százalékot szabunk meg. Fontos, hogy legyen egy biztos tervünk erre vonatkozóan. Köszönöm. Thank you very much. Of course not the... Köszönöm szépen. Sok kérdést kapott biztos asszony. 27-en szóltak hozzá. Sok horizontális téma volt, néhány átfedés, például klímaváltozással kapcsolatos célkitűzések, a PC listák, de decemberben már részben beszéltünk ezekről a témákról, akkor elmondtuk azt, hogy mi hamarabb felül kéne vizsgálni a jogszabályokat. Van időnk, akár 15 percet is tudok önnek adni, és hogyha egy-egy kollégával utána két oldalúan szeretne tárgyalni, vagy válaszolni a kérdésére, arra is lehetőség van. És ha bármilyen észrevétele van, azt is szívesen meghallgatjuk, biztos asszony. I appreciate uh, this kind of format where we can exchange the views because the views are, um, well... Köszönöm szépen. Nagyon sok érdekes kérdést hallhattunk, mindenki más-más frakciót képvisel, és más-más tagállamot is ráadásul. Az energiapolitika pedig egy olyan téma, amely nagyon fontos a polgáraink számára. Gondoskodnunk kell az éghajlatról, a környezetről, a bolygónkról, másrésztről azonban a felelősségünk az is, hogy biztonságos energiaforrásokat biztosítsunk, mégpedig megfizethető áron, mind a fogyasztók, mind a vállalatok számára. Jerzy Buzek tette fel az első kérdést. Megkérdezte, hogy biztos vagyok-e abban, hogy az UHG csökkentési célok növelése 50%-ra vagy 55%-ra megvalósítható-e. A magam szemszögéből elmondhatom, hogy nagyon jó a kiindulási pont, ugyanis, hogyha az energiaágazatban végrehajtjuk mindazt, amiről már megállapodtunk korábban, akkor az energiaágazat maga már 45 százalékos csökkentést biztosít. A tagállami programok egy része azért nem érkezett be, mert nagyon komoly tárgyalások követték a program tervezeteket, amelyeket benyújtottak a tagállamok, és sok tagállam úgy döntött utólag, hogy mind az energiahatékonyság, mint a megújulók területén növeli ambícióit. A tagállami eljárások miatt azonban némi késlekedés következett be, hiszen hogyha a tagállam eldöntötte, hogy magasabb célokat tűz ki maga elé, akkor ezt a dokumentumot újra el kell fogadtatni, vagy a kormányon belül, vagy a parlamentben, és ez nyilván időigényes. És azt is nyilvánvalóan le kell fektetni a tervben, hogy hogyan biztosítják az érintett tagállamok az energiaellátást hogyha a foszilis alapú energiaforrásokat kivezetik az energiamixből. Nagyon fontos számunkra az, hogy milyen eszközökhöz kívánnak nyúlni a tagállamok. Az ambíciók megnövelése egyébként azt is megköveteli, hogy a többi ágazat is hozzájáruljon a magasabb célok eléréséhez. Nyilvánvalóan EU-s szinten sok mindent tehetünk a magunk részéről, Nagyon fontos az ágazat specifikus célok kitűzése is, és az ágazatok integrációjára is szükség van. Hűtés, fűtés, közlekedés, valamint elő kell segíteni a megújulók használatát a különböző ágazatokban, ott, ahol ez nem olyan egyszerű. A hidrogén nagyon nagy potenciált rejt a tiszta energiára való átállásban, a megújuló hidrogén pedig támogathatja az elektromos hálózatot. Segít a dekarbonizált földgáz is a célok elérésében, Például nagyon fontos szempont a közlekedés dekarbonizációja, a teherszállító gépjárműveket említeném e- itt meg, és persze nagyon karbonintenzív egyenlőre még az ipar is. Erre is gondolnunk kell. Ezek az elsődleges kezdeményezések, amelyekkel biztosítani szeretnénk, hogy a magasabb célokat is el tudjuk érni. I have had chance to meet many of you and uh, you have... Sokakkal találkozhattam már, és sokszor kérdeztek engem az interkonnektorokról. Egyetértek, hogy a villamos energiahálózatok nagyon fontos szerepet játszanak. Segítenek a megújulók részarányának növelésében, de nagyobb regionális villamosenergia piacokat is teremtenek, és ebből nyilván, ez nyilván előnyös lehet a fogyasztók számára. Fontosnak tartom, hogy mindazon megállapodások, amelyeket már megkötöttünk, ezek a gyakorlatban is megvalósuljanak. A határokon átnyúló villamosenergia kereskedés számára is rendelkezésre bocsátjuk az interkonnektorokat. Azok a tagállamok, amelyek még nem tudják eh, megfele- eh, elérni a megfelelő megújuló energia szintet, az elkövetkezendő öt évben képesek lesznek erre. Mindenképpen figyelemmel követjük majd, hogy a csele- eh, az erre vonatkozó cselekvési terveket megfelelően végrehajtsák, és az interkonnektorok száma évről évre nő, növekedjen. A fosszilis energiákra támaszkodó erőműveknek nyújtott támogatást mindenképpen csökkenteni kell, a legszükségesebbekre kell szorítani. Felmerült az a kérdés is, hogy néhány ágazatban könnyebb a szén kivezetése, hogy a természetes földgázzal helyettesítjük azt. Felmerült a kérdés, hogy az igazságos átállásra vonatkozó alapból származó eszközökkel ezt lehet-e finanszírozni. Az Európai Beruházási Bank hozott már erre vonatkozó döntéseket, de vannak kivételek is a fűtést illetően. a távhőre vonatkozólag, tehát kivételeket fogalmazott meg az Európai Beruházási Bizottság. Ami a földgáz átállásban betöltött szerepét illeti, a negyedik PCI lista az előző bizottság által került bemutatásra, Azonban 2050-ig dekarbonizálni kell a földgáz ágazatot is, és a megújuló földgáz hozzásegíthez ehhez bennünket, de hozzásegíthet például az ipar és a közlekedés dekarbonizációjához is. Segít majd bennünket az, abban is, hogy az LNG potenciálját teljes mértékben kiaknázzuk. Volt már lehetőségünk arra, arra is, hogy az ötödik PCI listát megvitassuk, de ismét elismételném azt, amire utaltam szeptemberben is, mindenképpen szeretném az Európai Parlamentet erősebben bevonni a munkába, a párbeszédbe, különösen az ITRE szakbizottságot, ami az infrastruktúrális szükségleteket, azok meghatározását illeti az EU-s régiókban és a megfelelő projektek kiválasztását illeti. Az ötös, ötödik listával kapcsolatos munka már elindult, és azt hiszem, az együttműködés révén biztosítani tudjuk, hogy megfelelő legyen a lista korszerűsíteni tudjuk a fenntarthatósági listát például, és ez elősegíti azt, hogy megfelelő projekteket válaszunk ki. Sokan kérdeztek az energiaszegénységről. Beszéltek arról, hogy a különböző tagállamokban a lakhatási helyzet nagyon eltérő. Ez valóban így van. A bérházak esetében egy kicsit eltérő helyzetet látunk a különböző tagállamokban, hiszen eltérő a jogi keret, de a közösségeknek azáltal tudunk segíteni, hogy a jó bevált gyakorlatokat megosztjuk, és ezt mindenképpen meg is fogjuk tenni. A felújítási hullám, a Renovation Wave, amelyről már tettünk bejelentést, és amely segít majd a lakhatási ágazat helyzetének javításán, hiszen az energetikai célok 40%-a a hűtést-fűtést érinti. Ezáltal Két területen segítjük az előrelépést, egyrészt tudunk plusz forrásokat biztosítani, mert a finanszírozás és a kedvező hitelek jelen pillanatban nem elégségesek, nem elegendőek, és emellett az innováció előtt álló akadályokat is segít lebontani. Nagyon fontos az, hogy a szakértőket, a mérnököket, a helyi hatóságokat is bevonjuk abba, hogy előrelépés történhessen. Nagyon fontos, hogy az innovációt elősegítsük olyan ágazatokban, illetve olyan területeken, ahol különleges Európai Uniós hozzáadott értéket látunk. Gondolok itt az iskolákra és a kórházokra, mert ott az energiahatékonyság növelése előnyös lenne a közegészségügy szempontjából, de nagyon fontosnak tartom a szociális lakhatás területén is a bevált gyakorlatok megoldás, megosztását. Hogyha egy 80-as években Kelet-Európában épült házat felújítunk energetikai szempontok szerint, akkor 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt majd átlagosan a tanulmányok szerint. Úgyhogy ez valóban nagyon fontos, és hát természetesen ezzel együtt a költségek is csökkenni fognak. Ami az igazságos átállás alap, átállási alapot illeti, nyilvánvalóan nem fogja varázsütésre megoldani az összes problémánkat. Inkább úgy fogalmaznék, hogy további segítséget nyújt azoknak a régióknak, amelyek eleve nehezebb helyzetből indulnak, mint azok a régiók, amelyek eleve kevésbé függnek a foszilis energiahordozóktól. Korábban a nagy átállások azzal jártak mindig, hogy egyes régiók leszakadtak. A mi célunk viszont az, hogy a Green Deal céljait, célkitűzéseit úgy érjük el, hogy közben segítünk a régióknak új megoldásokat találni. Segíteni tudjuk a régiókat és a tagállami kormányokat azáltal, hogy bizonyos fellépéseket finanszírozunk, és el kell kerülni, hogy munkahelyek vesztenek el az érintett régiókban. Mert tudjuk hogy ugyan, hogy a zöld energia a munkahelyeket generál, de ezek konkrét, specifikus földrajzi helyekhez kötődnek az igazságos átállási alappal segíthetünk a munkavállalókon, hogy új készségeket szerezzenek, amelyeket aztán a munkaerőpiacon hasznosítani tudnak, és az ipari szereplőknek is tudunk segíteni abban, hogy olyan régióba költözzenek, ahol szabad munkaerő áll rendelkezésre. Most még az út elején járunk, 2050-ben jutunk majd a célegyenesbe, Nagyon sok kutatásra, innovációra lesz szükség, hogy elérjük célunkat, és az összes rendelkezésre álló eszköz, technológiai megoldást hasznosítanunk kell majd. Ami az ambiciózus célkitűzésünket illeti, még egyszer megismételném, hogy mindaz, amit itt Európában, az Európai Unióban teszünk, együtt a tagállami kormányokkal és parlamentekkel nagyon fontos. Jó példával kell előjárnunk, de az is fontos, hogy hasonlóan gondolkodó globális partnerekkel tudjunk együtt dolgozni. Őket is meg kell nyerni az ügy számára, ezért van szükség párbeszédekre, energetikai párbeszédekre a partnereinkkel. Ilyen párbeszédeket tervezünk folytatni az idei évben az USA-val, Japánnal, Kínával, az Afrikai Unióval is lesz egy találkozónk ez ügyben. Nagyon fontos a közvetlen szomszédságunk is, a, így például a balkáni államok dekarbonizációját is elő kívánjuk segíteni. Ebben az összefüggésben a jelenlegi soros elnökséget, a horvát soros elnökséget is megemlíteném, mert az egyik prioritásuk az úgynevezett zöld szigetek kezdeményezés és a balkáni kezdeményezés és Velük fogunk tehát szorosan együttműködni ez ügyben. Nagyon fontos tehát, hogy a lehető legtöbb hasonlóképpen gondolkodó partnert bevonjuk a munkába. Köszönöm a figyelmüket, és várom a következő találkozót önökkel, akár bilaterálisan, akár itt a szakbizottságban. Köszönöm. Thank you, thank you very much, Commissioner, indeed. Thank you for... Nagyon szépen köszönjük, biztos asszony, köszönjük az előadást, a válaszokat is, és várjuk, hogy továbbra is ilyen szorosan együttműködjünk a különböző események kapcsán, akár bilaterálisan. Szívesen meg is hívjuk Önt ide, mert nagyon sok olyan munkánk van, ami közös. Három perc múlva kezdjük is a Horizonról szóló meghallgatást, úgyhogy akik szeretnének maradni, akiket érdekel, azokat kérem, hogy legyenek egy icipicit türelemmel, a többiektől pedig kérem, hogy csendben hagyják el a termet. Köszönöm. Presence and participation. Active participation. Mindenkinek köszönöm az aktív részvételt az eszmecserén. Dear colleagues, uh, if you are ready, I... Kedves kollégák, ha felkészültek, akkor javaslom, hogy kezdjük is el, mert nagyon érdekes prezentációk várnak ránk. Gondolom, hogy elég sok kérdés is el fog hangozni, mert ez egy rendkívül fontos téma számunkra, mint szakbizottság számára és egész Európa számára is. Szeretném melegen köszönteni a mai meghívott vendégeinken hatan lesznek, és szeretném köszönteni a közönséget is. A kollégáimnak pedig köszönetet mondanék azért, hogy jelen vannak, képviseltetik maguk, magukat. Két részre bontottuk a meghallgatást a Horizon Europe stratégia tervezésének témájában missziók és partnerségek. of the strategy, first strategic plan uh, of the next year. Úgyhogy a következő keret programon belüli kérdéseket fogunk feszegetni. Ahogyan tudják, a parlament elkötelezettsége a Horizon Europe irányában kiemelkedő, az innováció, a kutatás, mint kiemelkedő témák nyilván meghatározóak azon az úton, hogy fenntarthatóan tudjunk gazdálkodni az energiaforrásokkal, tiszták legyenek az energiaforrások, tehát az átmenet megvalósuljon a Green Deal kontextusában. Nyilván itt a digitalizáció és a jobb technológiák is egy nagyon fontos elem az EU-n belül. És megfelelő költségvetésre, finanszírozásra is szükség van, ezt kértük is 20 milliárd euró áll a program számára rendelkezésre, ami 8%-kal magasabb, mint a korábbi bizottság általi javaslat. Az ITRÉN belül több ízben tartottunk már eszmecserét az előrelépésekről, az első stratégiai tev akkori állásáról, illetve a tovább lépésekről, a missziók és a partnerségekről lesz ma szó, és tudatában vagyunk annak, hogy az első hónapban, itt 2020 során egy kulcsfontosságú mérföldkőhöz léptünk, amikor ezeket definiálni kell. Ez a programon belül egy újfajta elképzelés, a missziókról egyébként már beszéltünk korábban, amikor módosítottuk és elfogadtuk az idevágó jogalkotást, illetve hát az összes vitánk során is, de várjuk, az együttműködést, nagyok az elvárások, elég tág térben mozgunk, és az ötből kettő a Climate Neutral és a Smart Cities, valamint a, a rákkal foglalkozó missziókat, missziókat fogjuk most meghallgatni. 44 partnerségről is tudunk már, akik nagyon különböző formákat öltenek, és különböző témákkal is foglalkoznak, néha PPP formában, magán és a közféra, vagy akár a közférán belüli összefogásokkal. Hat felszólalónk lesz, ahogyan ezt már elmondtam, 8 percet fogunk tudni szánni az egyes prezentációkra. Az előadásokat követően pedig megkapják a szót majd a, a tagok. A Horizon Europe felelőse kap természetesen elő, elsőként, majd pedig a szakbizottsági tagok. De majd az időkeretre figyelnünk kell, mert eh, jó lenne minél több embert meghallgatni. Tehát lesz idő, és időt biztosítunk 5 percben a válaszadásra is az előadóknak. Ezzel akkor kezdjük is az első kört, a missziókra vonatkozó első kört, és akkor ehhez kapcsolódnak majd a kérdések is az első körben a tagok részéről, valamint az eszmecsere, és aztán a második körrel folytatjuk, ahol négy felszólalónk lesz és az ehhez kapcsolódó kérdéseket is itt fogjuk végigvenni. Jó, akkor a missziókkal kezdjük. Első felszólalunk pedig Krisztin Somjen, professzorasszon, aki a Párizsi Egyetem professzora, rákutatással foglalkozik, és a misszió igazgatóságának alelnöke. A Horizon Europe kontextusában nagyon nagyra becsüljük ezt a missziót, támogatjuk is a munkájukat, és örülünk annak, hogy itt van ma, hogy bemutatja a misszió munkáját, és azonnal át is adom önnek a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék a mikrofonját legyen kedves egy kicsit megigazítani, jobb oldalon található. Na, azzal kezdeném, hogy a, a misszió igazgatósának tagjai nevében és az igazgató nevében is, aki sajnos már nem tudott itt lenni, hogy megköszönjem ezt az alkalmat, hogy bemutathassam a munkánkat, és amennyiben időnk lesz rá, akkor nyilván a szükségleteinkre, illetve a jövőbeni kihívásainkról is szólnék még. No, tehát miért a rák a mi missziónk? Hát azt gondolom, hogy a számok önmagukért beszélnek, két típusú számot fognak látni. Az egyik az, hogy az újonnan megállapított rákesetek aránya 20%-nál magasabb lesz 2035-re Európában, és az első számú halálok lesz 2030-ra várhatóan. Annak érdekében, hogy ezeket a számokat meg tudjuk változtatni, új dimenzióra kell helyezkednünk, és a Horizon Europe-nak köszönhetően úgy tűnik, hogy ez a dimenzió meg is lesz. Mert ezzel ez a misszió lehetővé vált, illetve a rák elleni fellépés is megvalósulhat. Két egymást kiegészítő dologról van tehát szó, és az előbbre viheti a mi munkánkat is. Mely területünkön dolgozunk? Az egyik a rák, és a következő tulajdonképpen azonos folyamatokban dolgozunk. 15 taggal dolgozunk, mint az összes misszió. Van magam mellett a Richardi, mint igazgató, és van 15 tagunk, akik szakképzettséget hozza magukkal, kutatók, a felsoktatásból érkeznek, vagy hát az orvostudományból, NGO-któl is jönnek azonban, hematológusok vannak, vannak betegügyi szervezetek, NGO-k és nemzetközi ügynökségek is, hogy egy párat említsek. Mint ahogyan az összes többi misszió is, egy közgyűléssel dolgozunk, itt 30 tagunk van, 26 mindegyiknek különböző tapasztalata van, és őket fogja össze az igazgatóság, illetve annak igazgatója. Nyilván nagyon különleges tudással érkeznek ide, ezért fontos a tapasztalatcsere, a tudáscsere, és a szereplők erőfeszítései utána lefordíthatók hatásokra, előnyökre a, a fogyasztók, a felhasználók, a, a polgárok oldalán is. A feladatunk leginkább az, hogy egy megfelelően orientált munkára kötelezzük el magunkat, tehát miért is állítottuk föl ezeket a missziókat. Nyilván egyfajta irány kívántunk jelölni az európai kutatásnak és innovációnak, azért, hogy választ tudjon adni és kézzelfogható eredményeket is a polgárok számára, amikor ilyen nyomasztó kihívásokkal állunk szemben. Priorizálnunk kell természetesen a feladatokat, de politikai fellépések is rendelkezésre állnak. A lényeg az, hogy mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni az eredményeket, és legmagasabb szintű innovációs és kutatási tevékenységet végezzünk, globálisá tegyük a know-how-t. A missziókra vonatkozóan az utolsó szlájdom az, hogy definiáljuk tehát a misszión keresztül a célkitűzéseket, a speciális célkitűzéseket, amelyeket egy bizonyos időkereten belül kell elélni. Nyilván kell egy, meg, egyfajta módszertan ahhoz, hogy globális kihívásokat meg tudjunk oldani, és ezért nagyon fontos maximálni a beruházásoknak a hatását, hiszen ezeket tudjuk kézzelfoghatóan mérni. Az igazgatóságon belül konszenzusra tudtunk jutni, annak vonatkozásban, hogy mi legyen a célkitűzésünk, ez pedig az életeknek a megőrzése, és az, hogy jó minőségű életet, tehát az életminőség jó legyen a rákbetegek esetében. Négy különböző területen dolgozunk, a tudást növelni kell, a prevenció nagyon fontos, optimalizálni kell a kezelést, és ahogyan mondtam, az életminőséget javítani. Tulajdonképpen a prevenció és ahogyan mondtam, az optimalizált kezelésen belül is mind-mind lecsapódik az a sok-sok eddigi kutatási eredmény. És a négy területen belül is vannak kulcsfontosságú feladatok, az ökoszisztémánknak a gazdasi, gazdagítását, és ide sorolnám az innovációt, a hozzáférés egyen mindenki számára való biztosítása, a, a screeningek, a szűrésekhez való hozzáférés, ezek mind nagyon lényegesek, és azt is tudjuk, hogy megfelelő munkatársakra van szükség ahhoz, hogy mindez működjön. Úgyhogy a nemzetközi együttműködést emelném ki ebben a vonatkozásban. Az ütemezésre vonatkozóan mutatnék még két szlájdot. 2019. szeptemberétől most január végéig egyfajta brainstorming végére értünk, a kihívásainkat definiáltuk, és ezeket rögzítettük hiszen ezekről kell tárgyalnunk, és ezt a közgyűlésen belül fogjuk megtenni, amely e hét végén kezdődik majd. Februárban pedig további igazgatósági ülésekre lesz szükség. Decemberben is volt már az illetékes biztossal egy nagyon érdekes találkozunk, és ezeket folytatni is fogjuk. Kétszer ült össze az AL bizottság, és bízunk abban, hogy minden más fontos testülettel is sikerül együttműködni, hogy a kihívásokat kezelni tudjuk. Még egyszer mondanom, nem definitív akciókról, felépésekről van szó, hanem akkor fogunk tudni elindulni, és ezeket véglegesíteni, amikor mindenkivel beszéltünk. Nyilván sok emberre szeretnénk együtt dolgozni, így a parlamenttel is, van egy külön csoport is, amely ennek szenteli az idejét. Úgyhogy mindenképpen időre van még szükségünk, de a végső áprilisi dokumentumunk előtt el szeretnénk jutni ide. Márciusban lesz az érintettekkel egy találkozó, de fontos, hogy minden tagállamba elmenjünk, és ott lássuk, hogy az egyes tagállamokon belül mire van szükség, illetve a tagállamok prioritásként mit szeretne a rák ellenes programba beleilleszteni. Aztán van egy rákügyi nagykövetünk is, amely, aki el fog látogatni egyik-másik országba. A szakértők igyekeznek megoldásokat találni a rák elleni küzdelemben, és tudjuk, hogy ez egy óriási kihívás. Nem fogjuk tudni valószínűleg hatalmas kihívás legalábbis pár hónapon belül változást elérni. Nagyon sokszor tíz éves időszakokról beszélünk, mire megvalósulnak egyes elképzelések, tervek. És ahogyan ön is mondta, elnök úr, hogy az EU és a tagállamok nagyon sokat tettek már a rák elleni küzdelemben, nagyon sok az ajánlás, ezek a websájtunkon is megtalálhatóak. De mi azt gondoljuk, hogy ha a kötelező, ha változtatni akarunk, akkor kötelező érvényű vállalásokra van szükség, amelyeket valóban végre is hajtanak a tagállamok. Köszönjük szépen Somjen professzorasszonynak. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kérdés és hozzászólás érkezik azonnal majd a második előadást követően most egy másik területről érkező misszióról hallunk majd, az intelligens városok és a klímasemleges témájában. Halljuk most a következő előadást, úgyhogy át is adom a szót. Ugyanennyi időt fog kapni, 8 percet. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek a missziónk munkáját, és köszönöm a meghívást. Jean-Luc indította el ezt a missziót a szeptemberi ülésünk alkalmával. Elmondta, hogy nem feltétlenül csak kutatásról van itt szó, hanem arról, hogy közjavakat tudjunk a polgárok rendelkezésére bocsátani. Nagyon inspirált mindez, különösen a Green Deal-t anticipálva, mert azt a célt fogalmaztuk meg, hogy 2030-ig 100 klímasemleges várost hozunk létre a polgárok által és a polgárokért. Az Európai Bizottsággal december végéig fogalmaztuk meg programtervezetünket, és bizonyítani szeretnénk, hogy a Green Deal valóban végrehajtható, megvalósítható. Hiszen ha 2050-ig éghajlat semleges sékel tenni a kontinenset, akkor fontos lenne, hogy 2030-ig legalább 100 sikeres kísérleti projektet fel tudjunk mutatni. Emellett egy eszköztárat akarunk az európai városok rendelkezésére bocsátani ezáltal, hogy a klímasemlegességre megoldásokat találjanak, adaptálva, hozzáigazítva a különböző földrajzi elhelyezkedésekhez. Fontos, hogy keleten, nyugaton, délen, északon alkalmazható legyen. Mit értünk város alatt? Lehet ez nyilvánvalóan egy város hagyományos értelemben, lehet egy nagyobb zóna vagy övezet, mint például egy nagy egyetemi kampusz, egy repülőtér, egy nagy kórház, bármilyen urbánus területről beszélhetünk. A cél az, hogy a végén legalább 100 entitásunk legyen, amely kísérlet és innovációs központként működik az összes európai város számára 2000, a 2050 felé vezető úton. Az Európai Bizottságnak azt javasoltuk, hogy éghajlati, városi szerződéseket kötünk. Ez azt jelenti, hogy egy kreatív folyamatban együttműködne minden egyik város az a, a saját, saját tagállamával, és persze az Európai Bizottsággal, és az összes releváns érdekelt féllel helyi szinten. Közösen határoznák meg a politikai és végrehajtási hiányosságokat, meghatároznák közösen az éghajlati célokat, az irányítást, a pénzügyi keretet, és együtt valósítanák meg a programet, projektet gyakorlatilag egyfajta Memorandum of Understanding jönne létre, a, egyfajta ö, szándéknyilatkozat az érintett felek között, és utána szerződéseket kötnének a különböző lépések végrehajtására. Legyen szó például infrastruktúrális projektekről, és így tovább. Ahogyan elmondtam, a missziunk célja éghajlatsemleges városok, a polgárok által és a polgárok ért. Ez azt jelenti, hogy a polgárok részvétele sarokköve ennek a missziónak. A polgára nem csak választópolgárként tekintünk immáron, hanem szereplőként. Ugyanis ők felhasználók, fogyasztók, termelők, van egy karbon lábnyomuk, egy alulról felfelé építkező kezdeményezést hozhatnak létre, Jó lenne, ha minden polgára végén azt mondhatná, hogy tudom, hogy az éghajlat alakulása az rajtam is múlik, legalább részben, és hogyha tudom, hogy ezer év múlva a minden ember számára biztosított a megfelelő, biztosítottak a megfelelő élet körülmények, akkor már boldog leszek. Ez egy Csehov idézet, több mint száz évvel ezelőtt íródott egyébként, talán ezt érdekes megemlíteni. Ami a finanszírozást illeti és a technikai, technológiai eszközöket, Nos, a pénzügyeket azért említem, mert általában ez a legfontosabb, ön is említette, elnök úr, hogy nagyon fontos, hogy a megfelelő források felett rendelkezhessünk. Ami a Horizont Európát illeti, fontos, hogy az innovációs a kutatás révén Szert tegyünk a megfelelő eszközökre, megfelelő technológiákra az éghajlatsemleges városok létrehozásához, de fontos az is, hogy maguk a városok meg tudják valósítani a projekteket, és 2030-tól valódi éghajlatsemleges várossá válhassanak, ehhez pedig beruházásra lesz szükség. Nagyon fontos az összes elérhető forrás, de a struktúrás és beruházási alapokat külön megemlíteném, akkor itt van az átállási alap, a Transition Fund. Többször is említése került már az a tény, hogy fontos, hogy odafigyeljünk ennek alkalmazásakor kelet és nyugat egyensúlyára. Fontos, hogy minden városban, Európa minden részén legyen ilyen kísérleti projekt, aztán vannak más mechanizmusok is, itt van az Európai Beruházási Bank, az úgynevezett Zöld Bank. Nagyon fontos lesz persze a meglévő tudást, a meglévő ismereteket is kamatoztatni. Az Európai Unió már nagyon sok mindent tett annak érdekében, hogy megfelelő ismeretekre tere, te, tegyünk szert az innováció finanszírozás terén. Sikerült nagyon sok mindent elérni nagyon sok kezdeményezése van az Európai Bizottságnak, a Covenant of Mayors, az EIT, a European Green Capitals, az Európai Zöld Fővárosok kezdeményezés. Fontos, hogy ezeket mind-mind bevonjuk, és az általuk termelt tudást megosszuk az összes várossal. Az intelligens városokkal és közösségekkel kapcsolatos innovációs partnerséget is szeretném megemlíteni. Az üzemanyagcellával és hidrogénnel foglalkozó projekt szintén részeit képezi majd a programunknak. Az európai vállalatok és KKV-k is nagyon fontos szerepet játszanak. A KKV-kat azért emelem ki külön, mert az építőiparban, a retrofittingben és egyéb területeken a KKV-kra kell majd támaszkodnunk, kulcs szerepük lesz. Az Európai Bizottságban ülő kollégákkal folytatjuk a munkát. Februárban lesz egy ülésünk a tagállami szakértőkkel. A közgyűléssel is egyeztetünk. Valószínűleg létrehozunk majd munkacsoportokat, amelyekkel közösen megpróbáljuk meghatározni, hogy mi is legyen ez pontosan, és hogyan nézen ki ez az úgynevezett Climate City Contract, éghajlat semleges város szerződés Fontos a kiválasztási kritériumokat meghatározni, hogy hogyan választjuk majd ki a jövőbeni száz éghajlatsemleges várost. Az összes EU-s finanszírozási eszköz részéről lesznek majd jelen képviselők, valamint a többi misszió vezetőségéből, mission boardjából is lesznek ott remélhetőleg jelenlévők. Nagyon fontosnak tartom, hogy közösen lássunk neki a célokat, az, ég, az éghajlatvédelem, a rákkutatás egyformán fontos, és fontos, hogy a többi misszióban, misszión dolgozó kollégával is együtt tudjunk működni. Ha sikerül 2050-re semlegesé tenni a kontinenset, kontinensünket, és mi leszünk az egyetlen ilyen kontinens, akkor nyilván ez nem lesz elegendő, tehát fontos, hogy ezeken túlmutasson a törekvésünk. Az európai éghajlat diplomáciát említeném itt még végül, és hát itt lassan be is fejezem, remélem, hogy jó szószólója voltam itt a missziónknak, és köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget. Köszönöm szépen, köszönöm az ön prezentációját, most pedig azonnal lehetőséget adunk a képviselőknek, hogy kérdezzenek. Ahogyan elmondtam, a két jelentéstevő fog először hozzászólni, és aztán következnek a többiek árnyék jelentéstevők, és aztán mindenki kérdezhet, aki szeretne. Nika úr lesz az első, aki a szabályozással kapcsolatos elsődleges jelentéstevőnk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Somjen asszonynak szeretnék köszönetet mondani, illetve hát mindkét prezentációért köszönet. Először is azért mondanék köszönetet, hogy a bizottság és a parlament között ilyen jól működik az egyet, együttműködés, főleg a Horizon 2020 keretében. Azért is köszönet jár, hogy jobban tudunk most együtt működni, működni a bizottsággal, azért, hogy jobban megvalósíthassuk a célkitűzéseinket. Mindenkinek jól megérdemelt érdeke, hogy sikerrel zárjuk ezt a, az elképzelést, és azt gondolom, hogy a missziók és a partnerségek is hozzájárulhatnak itt a siker elérésében. A missziók a globális kihívások fejezete alá tartoznak. Azonban más komplementer programok is kiegészíthetik ezt. A shadow való üléseken, a Horizon Europe témájában mindig ilyen jellegű kérdéseket kapunk. Hogy választják ki a missziókat, hogy fog ez működni, hogy lehet biztosítani az, hogy egyértelmű legyen a csapás iránya az egyes misszióknak, mik, mik a, a pontos célkitűzések, milyen finanszírozásban részesül. A, a klaszterek és a missziók közötti kapcsolatok hogyan néznek ki, főleg, hogyha egészségügyi klaszterekről beszélünk, a költségvetést hogy számítják ki, például itt a konkrét esetben a rák megelőzése kapcsolatban, és aztán egyéb elképzelések akkor klaszternek számítanak-e, vagy pedig partnerség alá tartozó kezdeményezések. A költségvetés szempontjából kérdés, hogy hogyan választják ki a missziókat, mert még ha szeretnénk ki 120 milliárd eurót, azért ugye ennek a folyamatnak nem járunk a végén. Aztán a Green Deal-re vonatkozó stratégia, valamint a kutatási keretprogram is mind-mind hozzájárulhat a dekarbonizációhoz. A Paki úrral való utolsó találkozásunkkor hallotta a magyar Climate Europe talán az egyik legelőre haladottabb program. Nem tudom, hogy ez mit, milyen hozadéka jár az, a polgárok számára és a Green Deal megvalósulásához. Köszönöm szépen! Kérem szépen, tegyék föl tényleg a kérdéseket. E, nincs túl sok adatunk, részletünk, úgyhogy ha ezeket majd megosztják velünk, akkor ez e, nagyon jó lesz. Éler úr lesz a következő, aki nem csak néppárti koordinátor, de a speciális program jelentéstevője is két percben kap Köszönöm. Of my stomach, which is sometimes a little bit nervous, I just want to state Szeretném kiemelni, hogy a stratégiai programra vonatkozóan ugye nincsen megállapodás a tanácsal, még a költségvetés szempontjából sem, és ez fontos előre bocsátani. A másik dolog, a parlament kezdeményezte azt, hogy a rák megelőzésre nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Eredetileg azt gondoltuk, hogy az elhanyagolt besz, betegségek esetében nagyobb figyelmet kell szentelnünk ezekre a területekre, mert drámai számokat láttunk ma is. A költségvetés a második pillére 10%-át teszi ki, ami azt jelenti, hogy az összes missziót összességében 750 millió állna rendelkezésre évente. Lehet, hogy azért mondom ezt, mert német vagyok, de mi az arányosság a tekintetben, hogy mit terveznek a missziók vonatkozásában, tekintve a finanszírozást, mivel azért valljuk be, a rendelkezésre álló eszközök volumene nem túl magas, és már egy milliárdot elköntöttünk az egészségügyi kihívásokra, ezen belül a rák megelőzésre. Tehát arányosságot tekintve mik, mik a, a proporciók? Milyen pénzeket tudtak még elkülöníteni a rák megelőzési programokra? A másik dolog, azt mondták önök, hogy itt sok az újdonság, de a, az intelligens városok programra is, a költségvetésnek a nagy részét már erre a konkrét programra költöttük a CO2 kibocsátás csökkentésére. És hogyha azt látom, hogy mik a valós számok a második pillérről, és a strukturális alapoktól való függés, az abból való finanszírozás, hát ezt szinte matraszerűen ismételjük, de a tanács ugye meg is torpetózott idevágó elképzeléseket a részünkről. Tehát ne felejtsük el, így eh, nem Smart City CO2 kibocsátási alapról van itt szó, hanem a, az átmenetet eh, támogató eh, kalapról. Tehát van egy fix összeg, ami rendelkezésre áll, és ezt nem lehet a végtelenségig növelni. Tehát egyfajta együttműködő finanszírozás az egyik dolog, ami érdekelne, illetve az a kapcsolat, hogy mit tudunk most tenni, illetve a már elköltött pénz vonatkozásában, ugye meglévő programokra elköltött pénzekre gondolok, az intelligens városok 4 milliárdos költségvetéssel rendelkezett. Tehát nem azt kérdőjelezzük meg, hogy a misszióknak mi a missziója, hanem egy szisztemikus megközelítésre volna szükség. Mert ott vannak az ambíciók, azok rendben vannak, de mi a helyzet a költségvetéssel? Éler úr, köszönjük szépen. Csabálova asszony kap szót, aki a Rinyó nevében koordinátor, de árnyékjelentéstevő is. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy megszerveztük ezt a meghallgatást és hát látott koordinátorként is koordináljuk magunkat, vannak jelentéstevők, illetve sedók, úgyhogy amit elmondok, az kiegészítés lesz. Általánosabb jellegű agályam van a missziók jövőbeni sikerét illetően. Konkrét példát is mondok, lehet, hogy ha önök is megosztanák a tapasztalokat konkrétan, akkor ez előbbre vihetne bennünket. Vannak azért sikertelen missziók is, akik nem tudják teljesíteni a célkitűzéseinket, kitűzéseiket, de ezek akár még mindig előnyösek lehetnek a fogyasztók számára, mert vannak olyan hatások, amelyek egyszerűen tovagyúrűznek. Kutatásokra gondolok azok eredményére. Azt nem tudom, hogy a Horizon Europe missziók tekintetében hogyan tudnánk például jobban bevonni a polgárokat. Lehet, hogy a kommunikációjukat kellene javítani. Mindenféle csatornán el kell érni a polgárokat annak érdekében, hogy meglegyen a bizalom, hogy értékeljék az erőfeszítéseket, nyomon tudják követni a változást a kutatásban, és felismerjék, az, hogy az EU mekkora hozzáadott értéket képvisel az életükben. Tehát ez egy nagyon fontos feladat lenne minden érintett számára, minden szereplő számára, és a kérdés az, hogy ezt hogyan lehet elérni. Ezt általánosságban kérdezem, de lehet, hogy a két misszió képviselője konkrét példákat is tudna mondani, mert ez azért megerősíthetne bennünket a jövőt illetően. Köszönjük, Csabálova asszony! Az öldek nevében Gina Downing, a Shadow van itt. Köszönöm szépen, hogy eljött ide a parlamentbe, és találkozik itt velünk. Nagyon nagyszerű ez az eszmecsere, és az, hogy most alkalmunk van válaszokat is kapni. Nos, hát ez világos, hogy a partnerségek és a missziók nem csak globális kihívásokat hivatottak megoldani, de rengeteg adófizetői pénzt kapnak. Éppen ezért a transzparencia e tekintetben nagyon fontos működésüket illetően. Forrest úrhoz fog, fordulva a klímasemlegesség és a, az intelligens városok tekintetében kérdezném, hogy az urbanizáció mint tény Tudjuk, hogy mivel jár, persze legyen kevesebb a kibocsátás, kevesebb autó, hiszen akkor jobb lenne a levegő minősége, kevesebb lenne a közlekedési dugó, tehát a teljes környezet nyerne ezzel. De hogyan kivágják önök biztosítani az, hogy az igazán magas hiányosságokat megoldják, és ezeket a városi problémákat kezeljék? Hogy kívánják biztosítani, hogy a specifikus projektek tényleg hozzájárulnak a csökkentési célok eléréséhez, és hogy mérik ezeket a hatásokat. Milyen intézkedésekkel kívánják biztosítani, hogy például az egész EU, EU-ban a, a dekor, dekarbonizáció felé elmozduljunk, tehát kevesebb szenet felhasználva működjenek bizonyos iparágak, és mit kívánnak tenni annak biztosítására, hogy az interakció a polgárokkal ott fog lecsapódni, hogy megfogalmazzák és kivitelezik a különböző projekteket. Olyan emberekre gondolok, akiknek a e, mobilitási kapacitása korlátozott. Aztán Komjeni asszonyhoz is e, fordulva kérdezném, hogy tudja az erőforrásokat tényleg célzottan arra koncentrálni, hogy a rák megelőzést karolja föl. Talán itt egy kevésbé stratégiai megközelítés is segíteni, hiszen nagyon szerteágazóak a, a feladatok. Aleidi asszony. Köszönöm szépen. A horizont. Európában 100 milliárd, 100 milliárd eurós összeget javasolt ezeknek a témáknak a bizottság, ezt valószínűleg a tanács le fogja csökkenteni az MFF tárgyalásokon belül. Ez alapján arra lehet számítani, hogy az öt stratégiai terben foglalt misszióból nem mindegyiket fogják elindítani, illetve nem párhuzamosan. A az intelligens városok, a mai napon is csak három ilyen missziónak, vagy projektnek van itt a képviselője, a többi kettőnek nem. Kérdezem, hogy ez véletlen szerű. Azt is szeretném megkérdezni, hogy körülbelül mekkora költségvetést becsülnek ennek a témának, mennyivel kell számolni, mennyi kell ahhoz, hogy elérjük a célkitűzéseinket. egy adott idő alatt mérhető, ért, mérhető e, eredményt kell elérni, és releváns technológiai választásokat kell választani, és az a cél, hogy az európai polgárok jelentős részére hatása legyen az eredmény. Annak idején a bizottság sokkal célzottabb missziókat szeretett volna létrehozni, a tanács akkor máshogy döntött. Ahhoz, hogy létre jöjjenek, vagy az volt az eredeti cél segítendő, az úgynevezett mission boardokat hoz, létrehozták már. Kérdezem, hogy ezek a mission boardok, ezek a misszióigazgatóságok, ezek függetlenek lesznek a bizottságtól, függnek, avagy ami még rosszabb lenne, valamilyen szinten a politika is megjelenik-e az igazgatóságban ugyanarra, ugyanazt kívánják most is elérni, mint korábban, mint az eredeti cél alapján, illetve az Európai Parlamentet miképpen fogják bevonni ebbe, tudunk-e majd a köztes eredményekről, én a teljes átláthatóságot kérem számon. Milyen lesz az interakció az Európai Parlament és a, és a Mission Board között? Egyértelmű, hogy a finanszírozásban is beleszólást kell adni a társ jogalkotónak. Köszönöm az egyszer nevében. Tozanovszki úr következik. Děkuji za návštěvu a, a vysvětlení v těchto dvou oblastí. Nagyon örülök, hogy e, a két területre vonatkozóan magyarázatokat is kapunk, mert amikor a kollégáimmal köz, együtt az egész jogalkotási csomagot, a Horizon csomagot tárgyaltuk, ez nem volt egy egyszerű folyamat és na, óriási volt a pénzügyi nyomás is, ami ránk nehezkedett. Többen szóltak már erről a kollégáim közül, és fontos, hogy ezt más projektekkel is összekössük, például a Smart Cities programmal. Azt szeretném tudni, hogy más finanszírozott projekteket, mint a Galileót vagy a Kopernikuszt is el tudja képzelni, mert ezeknek a hasznossága tagadhatatlan. Rengeteg adatot, információt tudnának lehívni rajtuk keresztül. Úgyhogy a Smart City programmal szerintem nagyon jól össze lehetne kötni. Úgy tűnik sokszor, hogy izolált projektek vannak életben, és ezeknek a működésével nem jönnek létre szinergiák. Pedig ha együttműködnének, azt abból többet ki lehetne hozni, hiszen gondoljunk a városokra, oda lehet, hogy kell egy bizonyos megoldás, és azt a többi projektből át lehetne emelni. A kutatási projektek nagyon jók, a rák megelőzés, missziót is üdvözlöm. Nagyon sokat vitáztunk már erről. A gyermekrák vonatkozásában kérdezem, hogy ezt jobban homlokterükbe emelik-e, és még egyszer kérdezném, hogy fontos lenne a különböző projekteknek az összekötése. Jó, most a többi kollega kérdésére térünk át. Egy-egy percet fogok tudni csak adni, azért, hogy a végén öt percet kapjanak a válaszadásra az előadóink. És a második rész az még nagyobb kihívás jelent majd az ütemezés szempontjából. Kárvályó asszony kap szót elsőként. Elhalasztom a kérdésemet a partnerségek körére, mert nem voltam itt. Jó, akkor a második körben kap szót Tolja asszony. Allora, un minuto di gran corsa. La prima cosa... Egy perc gyorsan fogok akkor beszélni. Egyrészt nagyon örülök annak, hogy ezek a missziók létrejöttek, hajrá! Második. Ez egy tartalmi vagy módszertani kérdés. A múltban többször is beszéltünk arról, hogy a határon átnyúló kutatási tevékenység nem egyszerű. Mindegy tagállam a maga szakállára kíván ilyen tevékenységet folytatni. Szerintem jó lenne, hogyha a, a kvantifikálható eredményt úgy próbálnánk meg elérni, hogy összefogunk. Egyértelmű viszonyokat kell teremteni a missziók és a klaszterök között, de ezt európai szinten kell megtenni. 4 milliárd az egyik projektnek. Mi lesz ebből? Jó lenne, hogyha koncentrálnánk erőinket, így lehet elérni a kritikus tömeget. Pár másodpercen még van, tartalmi kérdés. Ez a rák misszió azért azért kezdődött el, mert annak idején a gyermek rák elleni harcról elkezdtünk beszélni. Ne felejtjük, hogy Európában az egyes számú gyermek halálok a rák. Ne felejtjük ezt. És mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen a gyermek rák kutatása a misszióban. Köszönöm, Lisász úr következik a Rinyútól. Thank you. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Mind a két misszió képviselőjének szeretnék feltenni egy-egy kérdést. Komjen és Forest vendégeinknek is. Mi a polgárok szerepe az önök missziójában? Ha én jól látom, akkor az akkor a polgárok szerepe a két misszióban nem egyforma, nem azonos, főleg azért mondom ezt, mert a költségvetés eléggé korlátozott, ha jól látom, ami a, a klímasemleges és intelligens városok kezdeményezést illeti, lehet, hogy a polgárok itt egy kicsit jobban részt vehetnek ebben, ami pedig a rák missziót illeti, én úgy látom, hogy ez alapvetően mégiscsak egy kutatási kérdés. Komjen asszony. Ön hogy kapcsolja össze ezt a missziót az Obama féle kezdeményezéssel, a Cancer Moonshot-tal? Ez annak a folytatása, egy, az egy alternatívának számít, vagy javítottunk-e már azon? Köszönöm. Galvez Munoz asszony következik. Köszönöm szépen. Én is gratulálok ezeknek a misszióknak, támogatom őket. Én úgy vélem, hogy az, a missziók igazgatósága konkrétumokkal kell, hogy foglalkozzanak, például az intelligens városok összefogása vagy kezdeményezése a száz város tömörítő kezdeményezésre ben csúcsosodott ki, ott öltött testet. Erre van szükség, valami hasonlóra lenne szükség a, a rák misszióval kapcsolatban. Tehát jó lenne, hogyha ez kiteljesedne valahogyan, és kézzelfoghatóvá válna valamilyen kezdeményezésben vagy konkrét projektben. Mi jogszabályalkotók vagyunk, és számunkra nagyon fontos lenne, hogy többet tudjunk meg a digitális átalakulásról, illetve az adatbiztonságról. Ez egy horizontális kérdés. Itt még sokat tennivalónk. A másik misszió képviselőjétől kérdezem, hogy mi alapján választják ki a pályázatok nyerteseit, vagy a, a kezdeményezetteket? Mik a feltételek pontosan? Gondoltak arra, hogy egy kicsit másra fókuszálnak? Vagy kérdésem, hogy a, a különböző önkormányzatok prioritásai vagy politikai kontextusa befolyásolja ezeket a, ezeket a döntéseket? Köszönöm, Szolisz Perez kolléga. Köszönöm, elnök úr. Forrestónak tennék fel egy kérdést. Jelenleg az Európai Innovációs Intézményt szeretnénk felállítani. Ennek a jogszabályi alapján, jogszabályi alapjával foglalkozunk, és itt is lesznek majd úgynevezett partnerségek. A klímára vonatkozóan a partneri, ezek a partneri rendszerek hogyan, mit tesznek hozzá az önök missziójához a két dolog egymást kiegészíti, vagy segítik egymást? Hogy kell erről gondolkodni? A finanszírozással kapcsolatban egyértelmű, hogy társfinanszírozásra van szükség. Az Európai Unió nem engedheti meg most magának azt, hogy ugyanarra a projektre két missziót is kialakítson. Tehát van-e átfedés ez a kérdésem, és együttműködnek-e? Hogy kell elképzelni a két projektet? Köszönöm. Most négy percre meg tudom adni a szót a vendégeiknek. Somilyen asszony az első parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az eszmecserét, és hogy az elején is elmondtam, számunkra a misszió igazgatósága számára, a vezetősége számára nagyon fontos volt, hogy meghallgathassuk önöket. Ha megengedik, három csoportban válaszolnék a kérdésekre. Az egy rész, az első lenne a polgárok részvétele. Rákról van szó, rákkal foglalkozunk, és a beteg szervezetekkel, szülői szervezetekkel gyakran dolgozunk, de jelenleg ez nem megy. De jelenleg nem tudunk túlságosan jól együttműködni, a polgárokkal nem tudjuk őket megfelelően bevonni de egyértelmű, hogy a polgárokkal is, kezd, a polgárokkal is kezdeményezni kell a párbeszédet. Hogyha azt akarjuk, hogy az emberek elmenjenek a szűrésre, hogy korán tudjuk diagnosztizálni a rákot, akkor egyértelműen együtt kell működni a polgárok, el kell őket érni. Valószínűleg egyéb missziók jobban értenek ehhez, mint mi, de számunkra mégis prioritásként kell ezt kezelni. A polgárok nem feltétlenül EU-s polgárok. Tudnunk kell, hogy mit szeretne, vagy mire van szüksége egy észt, egy francia, vagy egy olasz polgárnak. Egész konkrétan azt szeretnénk tudni, hogy egy-egy országban mire van szüksége egy személynek. Az is nagyon fontos, hogy önkormányzati szinten is elérhetőek legyen, legyünk. Mire kíváncsiak egy ország, egy régiójában élő személyek. Mondjuk egy nidzai példával éljünk. A nidzaiaknak nyilván ugye nem ugyanaz a prioritása, mint Franciaország közepén élő mezőgazdasággal foglalkozó személyeknek. Egy vázlatot készítettünk el, de a vázlat nem lehet addig teljes, amíg nincs meg ez az információ. A második dolog, Valaki, egyesek úgy tűnik, hogy nem hallották a gyermekrák vagy a ritka rákfajták megemlítését, persze természetesen ez is a célkütőzéseink közé tartozik. Amikor azt mondom, hogy több tudásra van szükség, akkor ez a ritka rákbetegségekre vonatkozik. Vannak olyan, vannak olyan rákfajták, ahol egyáltalán semmilyen előrelépés nem történt, és ilyen van a gyermekrákok esetében, és ami a gyermekrákot illeti, természetesen foglalkozni kell azzal, hogy milyen az életminősége a gyermekeknek is. Nagyon sokszor, ha ezek a gyermekek felnőtt, felnőnek, akkor nehezen jutnak például hitelhez, sok mint módon eh, hatással van felnőtt életükre ez a gyerekkori betegség. Jó lenne, hogyha teljes jogú polgárként élhetnének ezek az embernek, emberek, nem pedig úgy, mint régi gyermek betegek. Ami a Moonshotot, illet, illetve a Blue Ribbon-t, ezeket a kezdeményezéseket. Nos, hadd mondjam el azt, hogy a misszióorientált programozás egy újabb, egy újszerű módszertan. Ilyen típusú kezdeményezések még eddig nem voltak. A cél az, hogy megpróbáljunk megfelelő testre szabott, jól kitalált módon párbeszédet folytatni a polgárokkal, a szülői és betegszervezetekkel. Jó lenne, hogyha a polgárok pontosan tudják, hogy mi hogyan fogunk fellépni, és mivel foglalkozunk pontosan. Köszönöm, Forrest úr következik. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a kérdéseket. Valóban nem csak kérdések voltak, hanem észrevételek, amelyek majd segítik a munkánkat. A polgárok részvételével kezdeném, egy konkrét példát hallottunk Dowding asszonytól. Ha kevesebb az autó, kevesebb a dugó, kevesebb a szennyezés, és ez része a projektnek. A közlekedés egyébként lehetne egy külön téma a misszión belül, de hát meg kell nézni ezt holisztik, holisztikusan kell megvizsgálni, hiszen az egész városi környezetet másképpen kell kialakítani, hogyha változtatni akarunk a közlekedésen. Ami a polgárok részvételét illeti, nemrégiben született egy tanulmány, miszerint, hogyha automata elektromos autókat szeretnénk használni, akkor a hagyományos autókat be kell tiltani, és aztán a létező infrastruktúra kapacitását tízzel be kell szorozni. Amikor, a, amikor Csehovot idéztem, akkor nem ez volt a célom. Minden polgárt be kell vonni, minden polgárnak részt kell vállalni ebben az átállásban, és ehhez jobb kommunikáció kell, hatékonyabb kommunikáció, és ez első szemeszterben erre koncentrálunk majd. Különböző városokba fogunk ellátogatni, a polgárokkal fogunk párbeszédet kialakítani, és új módszereket próbálunk kitalálni, hogyan lehet fejleszteni a válasz, városokat. A városfejlesztőknek nem, a városfejlesztők eh, nem szabad, hogy elszigetelten dolgozzanak irodáikban, folytonos perbeszédre van szükség a polgárra és az összes fázisában inkluzívnak kell lennie ennek a folyamatnak. Fontosnak tartom, hogy az összes információt, össze, ami elérhető, összegyűjtsük, megvizsgáljuk, hogy mi az, ami eddig történt, mi az, ami releváns, és fontosnak tartom, hogy az összes város rendelkezésére bocsássuk ezt az anyagot a száz városos klíma semleges kezdeményezésen keresztül. Ami a pénzügyi oldalt illetjük, illeti, én nem a bizottságot képviselem. A Horizont Európa finanszírozást az innovációs részek kaphatják, de nagyjából azt tudom mondani a klímasemleges kontinens vagy részre vonatkozóan, hogy körülbelül 6 milliárd euróra lenne szükség az infrastruktúra megváltoztatása, az elektromos autókra való áttérés, elektromos tömegközlekedésre való átállás. Tehát a Horizont Európa finanszírozására is szükség lenne. Szeretném, hogyha a parlament okos pénzügyi döntéseket hozna, de egyértelműen több pénzre van szükség. A 4 milliárd, ami az intelligens városokra, eh, amit az, erre szántak, nos, nem olyan bonyolult dolog, mit jelent az, hogy intelligens város, a különböző közszolgáltatásokat digitalizálni kell, ennyit jelent. Ennyit jelent. Viszont a klímasemlegesség azt jelenti, hogy mindenkinek, minden lakónak részt kell vállalni ebben a feladatban. A finanszírozásról még egy mondat ez a saját véleményem. A, a probléma sosem az, hogy megtaláljuk a finanszírozást, inkább a jó projekteket nehéz megtalálni, hogyha, meg, hogyha megvan egy jó projekt, akkor megtalálja az ember a finanszírozást. Ez nem azt jelenti, hogy a beruházási bankra, meg az Európai Uniós Európai Unióra nincs szükség, de az önök segítségével minden érintett felet meg tudunk győzni arról, hogy a projektünk jó és finanszírozható. Köszönöm szépen. Köszönöm. A missziókról szóló első résznek vége. Következik most a, következnek most a partneri kapcsolatok. A partnerség, partneri kapcsolatok három példájával, vagy három előfordulási módjával fogunk most találkozni. Axel Krein következik először, a Clean Sky 2 közös vállalkozás képviselője, ez pedig egy aeronautikai európai partneri kapcsolat. Kérem szépen a kép vendégeinket, hogy maximum 8 percben adják elő az előadásaikat, parancsoljon Krány úr. Uh, Üdvözlöm Önöket, Hölgyeim és Uraim, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm elnök úr kedves bevezető szavakat, és köszönöm a meghívást is. Először is emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt tíz év során mit sikerült elérnünk. Itt láthatják hogy min is dolgoztunk kutatási intézményekkel, kávék, ipari szereplők részvételével egy egyedülálló ökoszisztémát hoztunk létre, amely nagyon hatékony és nagyon jól teljesít. Erre azt hiszem méltán büszkék lehetünk. De ez még nem elég, itt láthatják a következő oldalon a környezeti célkitűzéseinket a széndiokszid kapcsán, valamint a nitrogénoxid kibocsátást és a zaj szintet illetően. 20-30%-os csökkenést ért, értünk el, érünk majd el mindhárom esetben értékeléseink szerint, azonban ez még mindig messze nem elegendő a párizsi célok eléréséhez és a Green Deal céljainak eléréséhez. Sokat tettünk, sokat értünk el, de még messze nem eleget. Mit kell tenni a továbbiakban? Ami az UHG kibocsátások trendjét illeti, az Európai Bizottság értékei, értékelése alapján láthatják, hogy milyen nagy szintű csökkenést kell elérnünk 2050-ig a célkitűzéseink értelmében? Láthatják, hogy egy nagyon meredek görbéről van szó, nagyon nagy kihívást jelent, főként a légiközlekedés szempontjából, a közlekedés részeként. Egyrészt eleget kell tenni a biztonsági követelményeknek is, és hosszú a termékciklus is. Éppen ezért csak akkor tudjuk elérni a célokat, hogyha a politikai szereplők, valamint a magánszféra, az egyetemek, a kutató központok, a KKV-k is részt vesznek a munkában. Csak akkor lesz lehetséges ennek a célnak a teljesítése. A beli szereplőket láthatják itt ezen a dián, ők dolgoztak ezen a témán, kialakítottak egy közös jövőképet, és elköteleződtek mondván, hogy igen, mi a magánszféra részéről, mi magánvállalkozások elérjük majd 2050-ig a karbonsemlegességet, hogyha az Európai Unióval együtt és az összes érintett féllel együtt közösen dolgozunk a célon. Láthatják, ezek a cégek, ezek az egyetemek vesznek részt a munkában, KKV-k is szerepelnek közöttük, ipari szereplők, itt van az ELSA is például, mint szabályozó testület, ugyanis nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tanúsító testület is maga a kezdetektől fogva részt vegyen a folyamatban. A közös jövőképünk tehát azt mondja, igen, el tudjuk érni az éghajlati semlegességet a légi közlekedésben is 2050-ig, de ehhez közös és célzott munkára van szükség minden fél részéről. Ami a technológiát illeti, a különböző szereplők megnézték a termék klasztereket, láthatják itt a vertikális klasztereket, tömböket, teljesen elektromos repülőgépet, hibrid elektromos technológia és egyéb technológiákat is láthatunk, amelyek a klaszterekhez kapcsolódnak. Vannak előrehaladott konfigurációk, földgáz turbinák, és vannak fenntartható alternatív üzemanyagokkal működő repülőgépek is ezen az ábrán. Ezekkel együtt sikerülhet majd elérni a csökkentések 50%-át 2050-ig, és hogyha optimiz, optimalizált működéssel kapcsolódnak össze ezek a technológiák, akkor elérhetjük a célok 90%-át és A végrehajtásban különböző akadályokkal szembesülünk. Az egyik kihívás vagy akadály a tudományos alapú kutatás, a kollaboratív, kutatás, valamint a Horizont 2020 alá tartozó Clean Sky kerethez kapcsolódó kutatások összekapcsolása. Nagyon korlátozottak a szinergiák, mert nagyon különböző struktúrákat, prioritásokat alkalmaznak. A Horizont Európa esetében most már egy integrált program jön létre, amely mindkét pillét, az upstream kutatásokat és a másik pillérbe tartozó kutatásokat is összekapcsolja egymással. Tehát az úgynevezett upstream research betagozódik az úgynevezett demonstrátorokba, és a kettő összekapcsolódásából egy integrált program jön létre, amelynek révén létrejönnek azok a szinergiák, amelyekre szükség van. A végrehajtás másik nagy kihívása a másik programokkal közösen létrehozott szinergiák kiaknázása. A Horizont 2020 esetében láthatják, hogy különböző régiók Európa szerte éltek a strukturális alapokat a lehetőségekkel, és mi támogatjuk a régiókat abban, hogy technikai segítséget nyújtunk, és ezáltal 50 milliós szinergiát sikerült kialakítanunk a Clean Sky források és a strukturális alapok között. Azonban a Horizont Európa révén innovációs architektúrát hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy a különböző programok révén létrejövő technikai előrelépést mind-mind betápláljuk a Clean Aviation PPP-be. Emellett a hatalmas tagállami programokat is összekapcsoljuk a Clean Aviation programmal a komplementaritások felfedése érdekében. Végül, de nem utolsó sorban az éghajlat semlegesség megvalósítása mögött hatalmas erőfeszítések rejlenek, ez pedig jelentős pénzekbe kerül. Láthatjuk, hogy a következő évtizedben kutatás innovációra 2028-2029-ig körülbelül 12 billió, milliárd eurót kell elköltenünk. Ez a kutatás és innovációs munka elősegíti a termékfejlesztést, 50 milliárd eurós összegek kell itt számolnunk, amit elsősorban az ágazati szereplők viselnek majd, és végül a termékek alkalmazása, a légitársaságok részéről például 5000 milliárd euróba kerül majd. Ez a világpiac felét teszi ki, ugyanis jelenleg abból indulunk ki, hogy a világpiac felét tartja fenn körülbelül az európai ipar ezen a téren. Tehát 12 milliárd eurótól eljutunk az 5000 milliárd euróig. Honnan származik ez a 12 milliárd? Itt van a Clean Aviation PPP, amely a program egyik felét teszi ki, és aztán a másik fele az összegnek az összes többi programmal közösen létrehozott szinergiák révén teremtődik meg. Tehát 6 plusz 6 milliárd, így jön össze a 12 milliárd. De nagyon fontos, hogy a Clean Aviation Partnershipnek folyósított 6 milliárd legyen, hogy azután mozgósítani tudjuk a további összegeket. A Green Deal adja meg mindennek a keretét. A magánszféra szereplői is most már nagyon világosan magukénak vallják a Green Deal céljait, de úgy gondolják, hogy nem evolúcióra van szükség a technológia alakulásában, hanem revolúcióra, tehát forradal- forradalmasítani kell a technológiákat annak érdekében, hogy meg tudjuk teremteni a szükséges lendületet. Fontos az is, hogy hatékony legyen a szabályozás és megfelelő finanszírozást biztosítsunk azért, hogy a szinergiák megteremtődjenek, és globális vezetők lehessünk Európa részéről. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, utána később majd még következnek a kérdések. Bát Gebuk következik, aki az üzemanyag cellákkal és hidrogén cellákkal foglalkozik. Parancsoljon! Köszönöm szépen a meghívást, és örülök annak is, hogy elmondhatom, hogy én is elmondhatom, hogy mi a fontos ahhoz, hogy valóban a tiszta hidrogén, az energia átmenet és a Green Deal keretében megvalósuljon, úgyhogy erről fogok szólni. No, mi a helyzet tehát a az üzemanyag cellákkal, illetve a hidrogon technológiákkal az európai energiaügyi és klímapolitika kontextusában. azt gondolom, hogy mindenképpen egymásra szükségünk van itt a célok megvalósításában, és a Green Deal keretén belül a CO2 csökkentés mindenképpen fontos, ez az 50-55 százalék óriási arány, és a hidrogénre szükség van ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük. És nyilván más csökkentések tekintetében, például NOx-okra utalnék, ugyanígy szükség lesz erre. Azt kívánom elmondani, hogy az, ennek az ökoszisztémának a megteremtéséhez, ahhoz, hogy a feltörekvő technológiát teret kapjanak, szükség van a, az üzemanyagcellákra és a hidrogént alapú technológiákra. Együtt kell tehát működni, a különböző partnerekkel, KKV-kkal, egyetemekkel, de nagy cégekkel is, és egyfajta forgatókönyvet, ütemtervet kell fölállítani, megcélozva, illetve lefektetve a célokat. Fontos a bizalom megalapozása a magánszféra részéről is mert hogyha jól körülhatárolt költségvetésünk van, akkor a KKV-k is hajlandóbbak beruházni, hiszen látják maguk előtt a jövőt. Ezt nagyon fontosnak tartom, különös tekintettel az üzemanyagcellákra, mert a tagjainknak több mint 40% a KKV, és a költségvetés több mint 30%-a feléjük irányul. Tehát a KKV kulcs szerepet játszanak ebben a történetben aztán az eredményeket nagyon gyorsan el kell jutatni a fogyasztókhoz, mert akkor érezhetik a, a hozzáadott értéket, a pozitív hatásokat. Fontos az is, hogy ez a közös vállalkozás munkahelyeket is teremt a program bevezetésével, és ezt nagyon hatékonyan tesszük, hát 27 tag van, és a felét az alkalmazottaknak fizeti csak a bizottság, a többit a magán résztvevők állják. Három fontos partnerünk van az ipar részéről, az energia, a közlekedés, illetve hát átfogóbb területek részéről a privát tagok egyébként egy milliárddal járulnak hozzá a költségvetéshez, úgyhogy erős lábakon állunk. Itt nagyon gyorsan bemutatom a 2030 és 50 közötti hidrogénre vonatkozó víziónkat, látnak itt 24%-os arányt, 560 millió tonnát céloztunk meg CO2 kibocsátás terén csökkentésként, és a munkahely teremtő erőt is látták itt éppen az utolsó sorban. Közösen kell a kutatásba beruházni, ez nagyon fontos, és ehhez a tiszta hidrogén partnerségben három pillére szeretnék kiemelni. Az egyik a hidrogén előállítás, ugye most meg a wattoknál tartunk már a mérésben, sőt, még tovább kell majd mennünk, gigavattokban kell tudnunk mérni a, a termelés, de ehhez is sok kutatás kell. Aztán az elosztás, a megújulóknak a tárolása ide tartozik, hogyan lehet a vezetékeket konvertálni arra, hogy hidrogén szállítsanak, ammónia, metanol, és így tovább. E tekintetben rengeteg kutatásra van szükség. Aztán ugye vannak olyan szállítási módozatok, ahol nem vezetékekre kell támaszkodnunk. Eh, az autókon túl ott vannak a neher, nehéz tehergépjárművek, a, a vonatok és így tovább. Ezek mind-mind érintettek, ugye, mint közlekedési eszközök. A buszokat, a vonatokat, a légiközlekedési eszközöket, a tengeren közlekedőket is ide kell sorolnom, aztán ott vannak még a kikötők, eh, biztonsági sztenderdek kidolgozása, a gyártás, a, az ellátó eszköz, ellátó láncoknak a biztosítása, mind-mind ide tartozó feladat. Tehát, ahogy mondtam, munkahelyteremtést is látunk lehetőségként. 2,6 milliárddal tudunk most dolgozni költségvetésként, és 52 milliárdot kívánnak összességében 2030-ig investálni, innen pedig haladva tovább a kutatásba 2,6 milliárdig kellene majd a partnerségeken belül eljutni. Miközben azért számítunk a bizottságtól is pénzügyi hozzájárulásra. Hogyha a tagállamok is kivennék a részüket itt a munkából, azt is üdvözölnénk. Vannak már régiók, akik már részt vesznek a munkában. Tehát sok munkát végzünk, de egy nagyobb támogatásnak örülnénk. Azt hiszem, hogy ebből a diából az is látszik, hogy meg kell duplázni a, a költségvetést, hiszen itt nehez, nehéz gépjárművekről is beszélünk, Közép- és Kelet-Európára is ki kell terjesztenünk itt az elképzeléseinket, és hidrogén alapú üzemeltetéssel működő autóknál más a helyzet Kelet-Európában, mint nálunk, itt Nyugat-Európában. Globális perspektívát tekintve Japán, Kína rengeteget investál ezekbe a, a területekbe, és hogyha mi meg akarjuk duplázni a költségvetésünket, hát akkor tudunk lépést tartani. Mm, sok a, az előny, ezt látjuk, mi vagyunk egyébként a vezetők ezen a, ebben a technológiában Európában, de fontos megőrizni ezt a vezető te, pozíciót a technológia területén, mert ahogyan mondtam, munkahelyet is teremtünk. Nem vagyunk egyedül egyébként, más szektorokkal is együtt dolgozunk, de aztán ott vannak az akkumulátorgyártók, aztán a vasút is partnerünk, tehát együttműködünk, meg kell tanulnunk kiegészíteni egymást, egymás eredményeire támaszkodnunk, tehát sohasem elvesztegetett erőforrásokról beszélünk. Fontos a koordináció az üzemanyagcellák és a hidrogén előtermelés szempontjából. Vannak strukturális projektek, amik ebbe az irányba mutatnak, és a hidrogén egyre nagyobb kereslettel rendelkezik, és lényeges lenne, hogy itt a koordináció abban csúcsosodjon ki, hogy egyfajta egyablakos rendszer működjön, így akkor a, a munkaprogramoknak a, a kezelése, értékelése is egy helyen történne. Nagyon fontos, hogy egyfajta tudás bázisá is válhasson ez a közös vállalkozás. És akkor az összes nagy intézmény is tudná, hogy hova kell fordulni információért. Nagyon lényeges lenne számunkra közös vállalkozésként, hogy különböző költségvetési forrásokra támaszkodhassunk. Szinergiákat kívánunk kihasználni, ezt is koordinálni kell természetesen, és ahogyan mondtam, egymás kiegészítő projektekről van szó, amelyekre ugyancsak támaszkodhatnunk. Köszönjük szépen! A tagállamokon belüli PPP-kről fog Klaus Niederlander beszélni, aki a saját lakókörnyezetben való életvitel segítéséről fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy beszélhetek az Active and Assisted Living Program, az AAL, a, saját lakókörnyezetben való aktív életmód program ról beszámol, szeretnék beszámolni. Nos, a mi szerkezetünk egy PPP, 19 országból vannak tagjaink az Európai Unióból, illetve Kanadából is, máshonnan is. Tagjaink között ott vannak egészségügyi minisztériumok, más minisztérium, de regionális szervek is, és demografi, miután demográfiai változásokról, változásokról is szó van, ezért fontos az, hogy sok mindenkit elérjünk. Próbáltuk azt elérni, hogy az Európai Unió is hozzájáruljon az idősebbek életminőségének növeléséhez, a javításához. Nagyon komoly demográfiai kihívásoknak van kitéve az EU, főleg az elkövetkező 10-20 évben. Az OECD beszámolói az egészségügyről, vagy a jövőbeli idősödés megváltoztatásáról azt mutatják, hogy fel kell lépnünk. Az egészségügyi szolgáltatásunk fenntarthatóságát is javítani kell. nyilvánvalóan egyre nő az idős lakosság száma, de ez egy gazdasági lehetőség is, hogy Európában létrehozzuk az idős, intelligens időskor időskori technológiák, vagy időskort segítő technológiák kidolgozását. Tíz éves tapasztalatunk van a állami támogatással való együttműködéssel, illetve az érintett felekkel, partnereinkkel való együttműködésekkel. együttműködésekkel. És a célunk az, hogy az európai piacra bevigyük, hogy még nagyobb jelenlétel vigyük be a, a jó minőségű időskort. Nagyon fontos az, hogy ezek az idős emberek megtartsák a fizikai és mentális képességeiket, jól érezzék magukat, saját környezetükben legyenek, ugyanakkor körül legyenek véve egyéb emberekkel. Több projektünk van, és a projektek közül 20 állt elő olyannal, ami piackész megoldás volt, Nos, ne, ne felejtjük, hogy ez még csak egy feltörekvő, most induló piac. Fontosnak tartom azt, hogy ugye beszéltünk arra, hogy, kölcsön, hogy közel kell lenni az európai polgárhoz. Nos, nem, egy, nem tagállami szinten gondolkodunk, regionális és helyi szinten sokkal inkább. Tehát konkrétan a terepen jelenünk meg, de évente találkoznak az érintett felek is, mindazok, akiknek köze van ehhez a témához. Harmadik dolog, ezt sem szabad elfelejteni, először is ugye a tanulási tőkéről kell beszélnünk, aztán utána a hálózati tőkéről, de az intézményi tőke is nagyon fontos. Meg kell találni a szükséges finanszírozást, ez sem egyszerű. Sokat tanultunk már ezen a téren is, hogyan lehet az állami támogatást, vagy állami szférából származó támogatást megszerezni. Minden egyes tagállamban mások a viszonyok, mások a szabályok, illetve ezt össze kell tudni egyeztetni a demokratikus irányítással. Nyilván a két dolog összefügg. Van egy közgyűlésünk, van egy igazgató tanácsunk, ez általában a civil a szokásos megoldás, de nálunk is ez a modell dívik az idősödés és a demográfiai változások mindenkire hatása van. Nem az idősökről beszélünk, hanem mindenkiről. Mire számítunk? Nagyon sok 2020 partneri kapcsolattal, vagy partneriséggel összefogtunk, tehát például az EIP-on AHA-val, a JPI-vel és az MYBL-lel to reach is. Megpróbáljunk, megpróbálunk egymástól tanulni, ugye mindegyik, kezdeményez, mindegyik kezdeményezéseknek más tapasztalatai vannak, illetve a létező infrastruktúrát eh, megpróbáljuk használni, hogy ne kelljen mindent újra kitalálni. Mire számítunk a jövőben? A tagállamokkal és a bizottsággal együtt vannak közös kezdeményezéseink, új partneri kapcsolatokat akarunk kiépíteni, és ez tényleg az egészségügyről szól. Az idősödés a jólétről szól, a pozitív egészségről, a megelőzésről, és ez azt jelenti, hogy a kutatásnak, az innovációnak és a megvalósításnak, tehát az iparnak együtt kell tudni dolgozni. Regionális alapon, vagy helyi alapon, de nagyon fontos az is, hogy a szervezési része rendben legyen, mert nem csak technológiáról van szó, új bizniszmodellekre van szükség, illetve új, új szervezeti modellekre is, csak ki lehetünk sikeresek. És valójában a regionális ökoszisztémák jelentik a megoldást, amely biztosítja azt, hogy ezeket a módszereket alkalmazzák. Alapvetően tehát egészségügyre koncentrálunk, és társfinanszírozásról van szó. Végül Hadd mondjam el azt, hogy stratégiai tervezés folyik jelenleg, és várjuk a parlament támogatását is ehhez. Össze szeretném hasonlítani a, a demográfiai változásokat a klímaváltozással. Beszéltünk a Green Deal-ről, nos, itt egy generációs dealre van szükség, európai polgárokra van szó. A jelenlegi infrastruktúrákat hatékonyabban kell tudni használni, illetve a technológiára is, tám, te, technológiától is támogatást remélünk, hiszen új egészségügyi módszerekre van szükség, és új infrastruktúrát is kell építeni, ami közösségi alapú és közelebb van a polgárokhoz. Erre van szükség. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Idelender úr, mondja az elnök. Megköszönöm a hozzászólását. Köszönöm, hogy elmagyarázta, hogy hogyan működik ez a partneri kapcsolat, és sok sikert kívánunk a munkájában. Most pedig végül, de nem utolsó sorban, az utolsó vendégünk következik tehát, ő fogja elmondani, Ángel Szordunya úr, ő fogja elmondani, hogy a SPIRE pontosan mit tesz. A SPIRE a fenntartható, a fenntartható iparról, illetve a eh, forrás hatékonyságról szól. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen, hogy a Spire-t és engem is meghívtak ide a mai ülésre. A Spire egy CPPP, a társadalomért dolgozunk, egy alulról felfelé építkező rendszer szintű megközelítést alkalmazunk. Nyolc ágazatot képviselünk, több mint 28 millió munkahelyet jelent ez Európa szerte, és 1,8 milliárdos forgalmat jelent ez évente. Ez az ágazatokon átívelő megközelítés egy ágazatokon átívelő együttműködés valósít meg és modellértékű Európa szerte. Jelen pillanatban 150 tagot képviselünk, ide tartoznak ipari szereplők, KKV, kutatóközpontok, régiók, NGO-k és másfajta tagokat is tudhatunk a szervezetünkön belül. Jelen pillanatban 20 országban vagyunk jelen, és talán egy további fontos adat az, hogy a beruházásunk, a projektjeink beruházásainak 95%-a Európán belül valósul meg, ami a Horizon program szempontjából nagyon fontos. A partnerségek értékláncának a részét képezzük, képezzük upstream, downstream partner, partnerségeink is vannak, említhetem az IT ágazatot, vagy az építőipart. A Spire tehát a partnerségeken belül egy különleges helyet foglal el. Ugyanis a széndiokszid kibocsátás csökkentés a feldolgozó ágazatokban közvetlen multiplikátó hatással bír az értékláncban. Ugyanis termékeinket mások tovább hasznosítják, és mi vagyunk azok lényegében, akik képesek gondolkodni arról, hogy az erőforrás körforgás megvalósuljon. Ezzel segítve azt egyébként, hogy a von der Leyen bizottság által kitűzött cél megvalósuljon. Egy fiatal PPP vagyunk, 2014-ben indultunk el a Horizont 2020-szal, de már is bebizonyítottuk, hogy nagyon nagy hatással lehetünk a folyamatokra, és jelentős eredményeket tudunk felmutatni az európai társadalmakért. 29 projektünk volt, 8 és fél feles átlagos mozgósító hatást tudhatunk a magunkénak, jelentős innovációkat mutathatunk fel, messze meghaladva az eredeti célkitűzéseinket. Projektjeink lefektették alap, az alapját annak, hogy egy új stratégiát határozunk meg a Spire számára. A legtöbb környezeti PPA-nál jobban teljesítünk, jobban sikerült csökkentenünk például a fosszilis erőforrásoktól való függést, a, sikerült gyorsabban növelnünk a megújulók rész és sorolhatnám még. Nagy mértékben hozzá tudunk tehát járulni a Green Deal céljainak eléréséhez. A KKV-jaink egyébként jobban teljesítenek, mint az átlagos KKV-k a 28 tagállamban. Sok az új munkatársunk, 40%-os Növekedést tudtak felmutatni ezek a cégek a forgalmukat tekintve, ami messze meghaladja az európai átlagot a kkv esetében. Most dolgozunk a jövő képünkön, a víziókon és a roadmap-en. Nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy a körforgásos gazdaságra és az éghajlatsemlegességre vonatkozó célkitűzések előtérbe kerültek, megfelelő disruptív technológiákra van szükség, erre tettek vállalást a Spire-höz tartozó ágazatok is. Integrált digitális feldolgozóipart akarunk végre, létrehozni, annak érdekében, hogy nagy mértékben hozzájáruljunk a Green Deal céljaihoz. Három fő ambíciónk van. Az első az, hogy bezárjuk a technológiai szakadékot, és 2050-ig elérjük a széndiokszid kibocsátási célokat. Emellett a körforgásos erőforrásokat szeretnénk minél jobban kihasználni, és szeretnénk elérni, hogy minél kevesebb erőforrást pazaroljunk el, minél kevesebb kerüljön a hulladéklerakókba, és a globális versenyképességünk a harmadik célkitűzés. Négy transformációs eszközt akartunk létrehozni erre. Most nem fogom a részleteket elmondani, mert nagyon kevés az időnk. A körforgásos központokról, habokról fogok röviden beszélni. Ez nagyon szorosan összekapcsolódik egyébként a víziónkkal, a jövőképünkkel, és úgy látom, hogy itt nagyon erősen tudunk kapcsolódni az éghajlatsemleges városok célkitűzéséhez is, amelyről hallhattunk az egyik misszió kapcsán, nagyon szeretnénk ebben az értelemben együttműködni önökkel. Ezek a központok összefogják az összes regionálisan jelenlévő szereplőt, Fontos meghatározni az adott régió szükségleteit és megfelelő megoldásokat felkínálni a kutatás és innováció vagy más eszközök révén. A Spire segíthet nekik azáltal, hogy biztosítja például a más partnerségekkel és más missziókkal való együttműködést. Itt láthatják ezen a dián a Bag of Marbles nevet viselő elképzelésünket. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy így módon fogjuk össze erőfeszítéseinket, és megsokszorozzuk az eredményeket. 17 milliárd eurós beruházásra lesz szükség az első szakaszban. Most dolgozzuk ki, hogy pontosan melyek azok az elemek, amelyekre elsősorban szükség lesz, és amelyek finanszírozását az első körben biztosítani kell. A Spire ágazatok tehát, még egyszer mondom, teljesen elkötelezettek az Európai Green Deal megvalósítása mellett, céljainak elérése mellett, de nagyon nagy hosszú távú beruházásokra lesz ehhez szükség a Horizont Európa klasztereihez szorosan kapcsolódunk, és számunkra is nagyon fontos, hogy a Horizont Európa eh, költségvetése messze meghaladja a 100 milliárd eurós összeget. Nagyon fontos, hogy a meglévő forrásokat is kombinálni tudjuk egymással, ötvözni tudjuk egymással. Végezetül Úgy gondoljuk, hogy meg kell újítani a partnerséget a Horizont Európával, ugyanakkor azonban új szereplőket is sikerült bevonni az együttműködésbe. Új szereplők keresték velünk a kapcsolatot, NGO-k, energetikai cégek, iket és cégek, és számos új ágazattal is kapcsolatban állunk, amelyek esetlegesen csatlakozhatnának a Spirehez. hez több mint száz képviselőt vontunk be az ipari szereplők részéről, az NGO-k részéről, a tagállamok, a régiók részéről az egyeztetésekbe, és számos nyílt konzultációt is lefolytattunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Ordunya asszonynak. Most a képviselők kérdései, hozzászólásai következnek. A jelentéstevők két percet kapnak, másfél percet az árnyék jelentéstevők, és a többiek pedig egy-egy percet kaphatnak, és utána majd meglátjuk, hogy a válaszadásnál hogyan tudjuk majd megosztani a meglévő időt. Nika úrral kezdjük ismét csak. Köszönöm szépen, elnök úr! Astăzi lucruri extrem de importante și aș începe direct cu o întrebare. Ezek nagyon-nagyon fontos projektek. Ugyanazt a kérdést szeretném föltenni, mint az imént. Kérdésem, hogy milyen terveik vannak a 2020-as évre, illetve milyen ütemtervük van azokra a célkitűzések, azon célkitűzések elérésére, amit bemutatott Clear Sky-ra vonatkozóan a hetes keret programmal kapcsolatban mit tud elmondani a jelenlegi programnak a pénzügyi felhasználása vagy kihasználásával hogy állnak? Rebük úrnak feltennék egy kérdést, még ha megengedik. Említettem, hogy a, említette a gigawatt előállításra vonatkozó terveket, ez mikor lesz kész? Egyes kollégák azt mondják, a hidrogén előállítása túlságosan drága, mások pedig azt mondják, hogy ez megvalósíthatatlan mert túlságosan, sok, túlságosan nagy az energiaigénye. Szeretném tudni, hogy ön mit gondol erről, mikor lesz ez a technológia elérhető, illetve mikor lesz elérhető áron megvalósítható, mert például az elektromos áram tárolása még mindig problémát jelent. Az összes lehetséges technológiát ki kell használnunk, a hidrogén is nagyon fontos technológia, és jó lenne, hogyha a kollégák meghallgatnák a válaszát. Ami a Spire-t illeti. Kelet-Európában csak három tagjuk van, Szlovéniában, Lengyelországban és Romániában. A legtöbb vállalat általában rendelkezik leányvállalattal Kelet-Európában, de itt nem ez a helyzet. Ami az ütemtervet illeti, ugye hallottuk, hogy Kelet-Európa biomassa termelő, éppen ezért a laboratóriumnak Nyugat-Európában kell lennie. Ez egy nagyon régi program. Annak idején ez arra emlékeztet, amikor a Szovjetunió kitalált nekünk mindenféle nagyszerű programokat, és nekünk kellett az anyagot beszállítani Kelet-Európából. Nem hiszem, hogy ilyen hozzáállással sokra jutnak, és nem hiszem, hogy 2050-ig elkészülnek bármivel is. Köszönöm. Um, perhaps just in more general terms, and it might be a sort of comment. What we see is... Hát amit látunk, általánosságban az, hogy van a Green Deal, és egy széles palettán mozgó program, projekt és elképzelés. Nyilván a Green Deal mindenkinek fontos, lehet Blue Deal, is lehetne, az lehetne a partnerségek mögött meghúzódó megfontolás, de közösen kell erőfeszítést tennünk azért, és itt gondolok a bizottságra, a parlamentre és a tagállamokra, hogy itt sikere jusson. Miért? Hát látjuk a PPP-ket, az európai szemeszteren belül valahogy erre nem fektettünk hangsúlyt. Vannak tagállamok, akik részt vesznek, a vonatkozó cikk alapján, de az európai szemeszteren belül valahogyan nem, nem, indít, nem indult el semmi. Tehát nincsen kézzelfoghatóan lecsapódó eredmény. A 150-es cikk alapján viszont szükség lenne erre, egy sokkal integráltabb megközelítésre kellene támaszkodnunk, és nem azt mondom, hiszen a költségvetés alapján azért elég sok pénzt elköltöttünk, hogy ez elherdált pénz, de hatékonyabban is fel lehetne használni. És a tanács is, amely az európai szemeszemren belül szerepet vállal, a hetes cikk alapján működő partnerségek vonatkozásában azt kérdezném, hogy a Brexit kapcsán a légi közlekedés, mint ágazat terén mi várható? Az Airbus, az Airbusok konzorciumban még benne vannak a, a britek, de az USA a, a döntő szereplő, úgyhogy hogyan fog itt változni a, a piac? és a Clean Sky kontextusában kell ugye mindezeket a kérdéseket megválaszolnunk. A hidrogén kapcsán kérdezem, hogy ez az értékláncokban hogyan integrálható. Most már a mobilitási programoktól várunk előrelépést, miközben az ipar részéről, ahol nagyon árérzékeny témakör a hidrogén. Tehát a kérdés az, hogy a, az értékláncolati elképzelésekben integrálták-e már a hidrogént, vagy sem. És itt most nem csak az integrált megközelítésre gondolok, a stratégiára gondolok, hanem hogy a hidrogén perspektívikusan hol helyezkedik el az értékláncokban. So much, uh, Chair. Well, uh, we, we could talk for, for hours about it, so I will try to be very órákon keresztül tudnánk erről beszélni. Just, I had the same question as Mr. De ugyanaz lenne a kérdésem a brexit kapcsolatban, mint amit Éler úr mondott. Tehát mik, mit várnak, hogy a Brexit-et követően eh, mi fog változni? Mindannyian ugye várjuk itt egymástól, hogy majd mi mondjuk az okosságot. De tényleg gyakorlati szempontból a partnerségeknél mi, mindez hogyan eh, csapódik le. undertakings in budgetary control committee so uh, of course i see it sometimes from a different point of view én más háttérrel érke, érkezem, ezért lehet, egy kicsit másként is látom azt, hogy melyik területen milyen összegek kerültek elköltésre, milyen sikerrel. Nagyon nagy benyomást tett rám az előadás, mert látom, hogy a Green Aviation tényleg kulcsfontosságú eszköz a Green Deal megvalósulásában. Jó volt hallani a beszámolóját. Szerintem a Green Sky egy nagyon jó elképzelés. Nálunk a cseh köztársaságban is elismerés övezi de sok támogatásra van szükség itt a szakbizottságon belülről is, ahhoz, hogy a költségvetést megkapják, és ez biztos maradjon, mert ennek hiányában nem fog működni. És a Clean Aviation-re egyébként akár a Horizon másik pilléreiből, akár a, a digitalizációs pillérből is kellene pénzeket átemelni, mert azért szinergiák megkereséséről, megtalálásáról van szó mert úgy tűnik, hogy nem veszük észre az egymásra utaltságot és a szinergiák lehetőségét az egyes pillérek között. Tehát a kérdésem az az, hogy mit gondolnak, hogyan lehetne jobban kidomborítani a szinergiákat a, a, a Clean Sky 1 és 2 között. Tehát még egyszer, a szinergiák vonatkozásában mi a véleményük? Lizi asszony következik. Köszönöm szépen! Az igazgató úr szavai megnyugtatóan hatottak, de a Clean Sky-ra vonatkozóan azt kell mondanom, hogy kicsit csodálkozom. Úgy tűnik, hogy nem tudnak mindenkit beültetni a hajóba, csak a nagyon nagy cégeket veszik figyelembe, és van ezer üzemeltető, akik részt vettek a Clean Sky-ban, felsőoktatási intézmények, kutatóintézmények, és 420 KKV-t is említett a 28 tagállamból. Az együttműködés a kis és közepes méretű, illetve a nagyvállalatok között biztosan javítható még, főleg tekintettel a fenntartható láncolatokra, amikor a Clean Sky-ról besz- Clean Sky-ról beszélünk, és ezek a kiválóságokat tömörítő központok határon átnyúlóan is működhetnének, nem? Ez az első kérdésem. Azt is hallottuk, hogy 19 országban is van jelenlét, de mit tehetnének azért, hogy az összes EU-s tagállamban jelen lehessenek? Hogyha ezek a missziók nem egy időben indulnak, ahogyan ez sejthető, akkor ki lesz a vezető, ki áll az egésznek az élére, hogyan lehet ezt a kitűzött célokkal összhangba hozni. Ugye a második pillérből származó költségvetést is szem előtt kell tartani. Mikor lesznek ülések, milyen kommunikációs formában gondolkodnak, csak azért, hogy ne legyenek párhuzamosságok. Köszönöm. Köszönöm. Mm, röviden a Clean Sky-ra vonatkozóan kérdeznék. Ugye globálisan azt látjuk, hogy egyre több repülő van az égen, Európában is. És ha arról beszélünk, hogy megduplázódik a légi közlekedés, és közben csökkenteni akarjuk a kibocsátást, ez, ez nem egyszerű. Már az sem egyszerű, hogy fenntartsuk a mostani kibocsátást, hiszen ez mit jelentene? 50%-kal kellene csökkenteni a kibocsátást, és ez csak úgy működik, hogy modernebb technológiákat használunk a légi szektorban. De hát kérdezem azt, hogy ez realista megközelítés, realista terv? a 75%-os kibocsátás csökkentési cél elég ambiciózus, de ez egy valami fantasztikus új keletű technológia nélkül nem nagyon fog működni. hiszen a jelenlegi technológiák fizikai paraméterei még ezt nem engedik meg, hogy teljesítsük ezt a célt. Az árakban is mindez le fog csapódni. Ha nem számolhatunk az új technológiákkal, amelyeket lehet, hogy még nem is ismerünk, ez kihatással lesz a, az árakra. Tudjuk, hogy több tíz évre előre vásárolnak repülőgépeket. Egy-egy perccel fogok adni most a felszólalóknak időt. Kárvályó asszony kezdi a sort. A joint undertakingre fogok rákérdezni. repülés, kutatás egy nagyon fontos terület, ahol az együttműködés nélkül nem jutunk előrébb, és persze a kutatók és az oktatók együttműködése felgyorsíthatná itt az előrelépést a hidrogén alapú technológia is egy jó lehetőség. Nem tudom, hogy van-e erre vonatkozóan külön projekt. A második pont, nagyobb nyitottságra és transzparenciára van szükség a projektek kapcsán, és a láthatóságot is szeretném megemlíteni, mert mondták önök ugyan, hogy rengeteg a partner, de vannak olyan tagállamok is, ahol nem is nagyon ismerik ezeket a programokat. Jobban kell tehát a kiválóságon alapulva és a partnerségekre alapozva azt, hogy terjesszük a hírét ezeknek a projekteknek, a programoknak, úgyhogy ezért többet kellene még tenni. Elnök, köszönöm. Izsebsz képviselő következő. Köszönöm, én is csak köszönetet szerettem volna mondani. Nagyon fontos munkáját amelyet végeznek. A kérdésem a partnerség újra organizálására vonatkozik, illetve annak újra a kereteinek az újra szervezésére itt a Europe, eh, a Horizon Europe kapcsán. Észtországnak volt egy jelentése a témában, és ott eh, elég sok eh, hiányosságot állapítottunk meg a partnerség keretét, illetően a szitaprózottság, a tagállamok részvételének hiánya, a kulcsfontosságú teljesítménymutatók hiánya, aztán az adatok monitorozása terén. Úgyhogy a kérdésem az, hogy ezeket a problémákat mennyiben sikerült megoldani jelenlegi javaslatokkal, vagy van -e, egyáltalán látnak a lehetőséget a további javulásra. Köszönjük szépen, Rosszúr a zöldektől. Köszönjük szépen, köszönöm én is a, az előadásokat, rövid kérdéseim lesznek. Áttekintették 2017-ben a programokat, és nem tudom, hogy ebből mit vontak le, mik a következtetéseik, és milyen kiigazításokat terveznek a Green Deal-re tekintettel, és az, hogy 2050-re klímasemlegességé váljunk, erről hogyan vélekednek a hidrogén kapcsán, életre hívott partnerségekre tekintettel a kérdésem az, hogy a hidrogén, mint teljesen megújuló energiaforrás önöknél mekkora szerepet kap? Ugye 24 százalékot említettek itt, ami hidrogén alapú energiaforrás lenne és az igényeknek azt az, az arányat le is fedni, de akkor ez teljes mértékben megújulónak számít? Hát tudjuk, hogy például a vegyiparban helyettesíteni a mostani erőforrásokat hidrogénnel, hát ez azért egy nagyon nagy lépés lenne kik a partnerek, kik az NGO-k, akikkel együtt dolgoznak, mert ez a websájton nem teljesen látható, pedig ez fontos lenne az európaiak számára, hogy tényleg átlátható legyen a polgárok számára, kikkel dolgoznak. És a titkárság felé fordulok. Nem látjuk a prezentációkat. Úgyhogy ez egy kérés a titkárság felé, legyenek ön is kicsit átláthatóbbak, tegyék hozzáférhetővé számukra a prezentációkat. Jó, hát meglátjuk, hogy a technikai lehetőségeket hogyan tudjuk jobban kiaknázni, kihasználni. Egyébként az összes prezentáció fönt lesz a websájton. Meg fogom kérdezni, hogy tényleg hozzáférhetünk-e. Két és fél percet fogok tudni adni 12.30 után nem lesz tolmácsolás, erre csak fölhívnám a figyelmet. És tudom, hogy angolul fognak is válaszolni, de vegyék figyelembe, hogy 12.30-től nincsen tolmácsolás. Tehát két és fél percet javaslok a válaszadásra. Fordított sorrendben fogunk haladni, úgyhogy Ardonya asszonyak kezdjük. Thank you. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én is három csoportra osztom a, válaszaimat. Melyik országban vagyunk jelen? A Spire leginkább a feldolgozó iparral rendelkező országban vagyunk jelen. Sokszor ott, ahol a központja van ezeknek a cégeknek, de hát vannak olyan országok is, amely, amely ahol a regiszterünkben nem jelennek meg, de azért van némi, némi kapcsolatunk. Egyébként az érintett felekkel általában egy évente egyszer találkozunk, Romániával együttműködünk, és de más keleti országokkal is kapcsolatban vagyunk, szeretnénk minél több partner gyűjteni tőlük is. Célzott eseményeket szervezünk, ott a jövőben, és egy hivatalos esemény vagy ülés mellett mindig vannak kísérő ülések is, ahova másokat is meghívunk. A tagjaink fel vannak sorolva a honlapunkon, ezt is megnézhetik. A civil szervezetek is ott vannak, az összes tagunk. Hogy történik nálunk a programozás? Általában a munkacsoportok dolgozzák ezt ki. Véleményünk szerint ez a legjobb módszer. De más PPP-kkel is párbeszédet folytatunk, így próbáljuk elkerülni az átfedéseket. Például a kolléga szervezetével is volt együttműködésünk, vagy voltak párbeszédek, de nem csak a hidrogén témában, hanem, hanem a biomasszával is foglalkozunk. Ugye a Spire alapvetően az energia mixel foglalkozik, ennek része a biomassa. Aztán nyilvános konzultációt is szervezünk, tagokkal is, olyanokkal is, akik nem tagok, civil társadalommal, partnereinkkel. Utolsóként szólnék néhány szót a Brexitről. Ez minden hatása lesz, ez biztos. Hogy mennyire az azon áll, vagy bukik, vagy attól függ, hogy mi lesz a megegyezés szövege, tartalma, hogyha a Horizont Európával folytatják az együttműködést, akkor számunkra semmi nem változik meg. Köszönöm. Ide Lender úr. Először én is a Brexit kérdésre reagálnék, csak pragmatikusan, nos, az Egyesült Királyság kormánya a tagjaink között van, és, megprób- és a tervek szerint bemaradnak, úgyhogy műhelymunkákat szervezünk velük, operatív kapcsolatban leszünk, és az Egyesült Királyság belüli kezdeményezéteink továbbra is a részt fognak venni az események, eseményeinken hogyha leülepszik a por, akkor azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni a lehetőséget, de Kanadával, Norvégiával vagy Svájccal is vannak partneri kapcsolataink. Nem jutottunk el az összes tagállamba ugyanakkor, de jól vannak képviselő, képviseltetve az északi, déli, keleti és nyugati országok. Együttműködünk más partner, partnerségekkel is. Gyakorlatilag egy új egészségügyi átalak, egészségügyi átalakulás partnerségé próbálunk összeolvadni, és a munkacsoportjainkban több mint 15 tagállam vesz részt, például a balti államok, úgyhogy megpróbálunk dolgozni. ezáltal a következő keret programban így több, nagyobb területet fogunk tudni lefedni. Aztán Sokat beszéltünk a Green Deal-ről, mi sokkal inkább az egészségügyel foglalkozunk, ez egy regionális és tagállami hatáskör, de mindenképpen kell ezzel foglalkozni, hiszen demográfiai változásról van szó egész Európában. A kutatás és az innováción keresztül moduláris megközelítéssel próbáljuk ezt összekötni, és külsőleg az IMI-jal vagy más ipari partnerekkel dolgozunk együtt. Ezt kéne valamilyen módon intézményes szintre emelni. Az ember persze együttműködik, szívesen, önkéntesen, de hogyha van egy keret, akkor azt hiszem, hogy sok minden megoldódik. Köszönöm. Dibőik úr következik. Köszönöm szépen az első kérdésre. Válaszolnék Nika úr kérdésére. Mi a helyzet a giga elektrolizerekkel. A kilowattról a megawatt nagyságrendre hoztuk ezt. Egyébként egyre több olyan osztrák vállalat, vagy Shell ilyen még van, aki ezeket az új technológiákat használja. A megawatt skálára jutottunk el, és utána következik a gigawatt. Egyébként Hollandia és Portugália az első gigawatt alapú projektet kívánják létrehozni, tehát tehát tiszta hidrogén alapú projektet szeretnének létrehozni, de aztán vannak közös európai érték, értékű vagy érdekű projektek, ez is, ezek is olyanok lesznek. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy hogyan érkezik el a eh, generált hidrogén a felhasználási helyre. Ettől még létre kell hozni természetesen egy megfelelő szabályrendszert. 2021-től szeretnénk, hogyha aktív legyen, szeret, szeretnénk aktív lenne ez a szabályzás. Ehhez a parlamentnek is részt kell venni a folyamatnak, delegált aktusokra van szükség, az ipar nagyon vár már erre. Az ipar akkor kezd el beruházni, hogyha ismerik a szabályokat. Erről majd később még beszélgetünk. A másik pedig a származási garanciára szükség van. Minden egyes tagállamban nagyon várnak erre, hogy pontosan tudjuk, hogy melyik hidrogént tiszta hidrogén. Nem csak technológiáról van tehát szó, hanem a szabályzási keretről. Éler úr rákérdezett az értéklánc kérdésére. Van egy tanulmányunk,